Iniziamo. Patrick is offering to you. Iniziamo, buongiorno a tutti. Jó reggelt kívánok, akkor meg is kezdjük a ma délelőtti ülésünket jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt kívánok tehát! Először is szeretném üdvözölni körünkben a Lengyel Állategészségügyi Hivatal képviselőit, Janes Lukasevics úr, Hanus alelnök úr, Piesnik alelnök úr és már titkár van itt ma körünkben, üdvözlöm Önöket. Második információ 11-kor el kell mennem, mert Solc elnök úr meghívta az Agri Bizottság elnökét, hogy egy kapcsolattartó csoportban vegyen részt a pénzügyi tervvel kapcsolatban, és természetesen ez a téma rendkívül kényes a szempontunkból ezért a többi szakbizottsági elnökkel fogunk együtt gondolkodni azon, hogy hogyan reagáljunk a Dán elnökség azon elképzelésére, hogy a tárgyalási dobozban a többéves pénzügyi keretnél olyan technikai pontok legyenek, amelyek nagyon komolyan érintik a kap reformját, illetve a kohéziós politikák reformját. És ahogyan önök is tudják, ez olyan stratégia, amelyet mi nem fogadhatunk el, ugyanis ez azt feltételezné, hogy az Európai Parlamentet megfosztják az együttdöntési hatásköreitől. Ezért tehát azon szeretnénk dolgozni, hogy a Dán elnökséget meggyőzzük, hogy a tárgyalási dobozban a pénzügyi kérdések szerepeljenek, a többi kérdés pedig az együttdöntési eljárásba tartozzon a parlament és a mezőgazdasági miniszterek tanácsa között. Kezdjük akkor tehát a hatos és a hetes napi rendi pont vitáját. Ez két jelentés, amelynek jelentéstevője Luis Capula Santos úr, és a jelentéstevő javaslatára ezekkel a pontokkal együtt fogunk foglalkozni. Úgyhogy Luis, meg is kérem, hogy kezdje meg előadását. Először a kap keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések témájában, ezután pedig az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról fogunk szólni. Nagyon fontos témák ezek, Louis közösen fog foglalkozni ezzel a két témával. Ezért tehát később fogjuk felvenni a hozzászólási kérelmeket, és akkor mindkét témára tudnak majd reagálni. Emlékeztetnék arra, hogy a módosítók beterjesztésének határideje 2012. július 9-e délig 12 óra az első témánál, illetve a közös közvetlen kifizetéseknél, a vidékfejlesztési témánál pedig július 10-e lesz itt. Paseko eh, eh, társelnök urat köszöntöm itt, illetve az egész szakbizottságnak köszönöm a türelmet, a figyelmet, és Luisnak fogom most megadni a szót, parancsolj. Nagyon köszönöm, elnök úr. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nem szeretnék semmiféle rituáléhoz csatlakozni. Minden esetre nagyon őszintén szeretném megköszönni azoknak a segítségét, akik támogattak az elmúlt 7-8 hónapban a munkám során az árnyékjelentéstevőknek, összes kollégámnak, munkatársamnak. Nagyon sokokkal tudtam eszmét cserélni, illetve meghallgatni tanácsaikat, javaslataikat az Agribizottság munkatársainak, csapatának is nagyon köszönöm a munkát, ugyanis nagyon elkötelezettek voltak és rengeteget dolgoztak a frakciók titkárságának, asszisztensemnek szeretném megköszönni a segítséget az Európai Bizottságnak. Paseko bizottsági főigazgató úr is itt van, neki is nagyon köszönöm a támogatást, illetve a segítséget az elmúlt hónapok során, ugyanis nélkülözhetetlen adatokat bocsátottak rendelkezésemre a jelentés elkészítéséhez. Elnök úr, kedves kollégák, ez a jelentés, ez a munka nagyon sok hónapnyi munka eredményeként jött létre. Ez idő során lehetőségem nyílt arra, hogy nagyon sok találkozót tartsak, mindenféle partnerrel, környezetvédőkkel, gazdaszervezetekkel, regionális, helyi szervezetekkel. Nagyon sok kolokviumon vettem részt, szemináriumokon a különböző tagállamokban. Ezért tehát jelentésem többet tükröz, mint saját személyes álláspontomat, azt tükrözi ugyanis, hogy véleményem szerint mi lehet az alapja a további politikai, szakpolitikai munkánknak. Hogyha csak rólam lenne szó mindenféle korlátozás nélkül, valószínűleg nem így dolgoztam volna, de európai parlamenti jelentéstevőként úgy gondolom, hogy a konszenzusra kellett törekednem, és ennek alapját szerettem volna meg teremteni, a bizottság architektúráját is tiszteletben tartva. Ugyanakkor viszont megpróbáltam egy pragmatikusabb megközelítést alkalmazni, hogy saját célkitűzéseimet is érvényesítsem. Annak érdekében, hogy egy igazságosabb, méltányosabb kapjon jön létre, egy olyan, amelyet könnyebb alkalmazni, koherensebb a felépítése, ezért könnyebben használható, alkalmazható. Frakcióm védelmezte azt az álláspontot, hogy a jelentéstevő rendelkezzék minden felelősséggel, hiszen a pillérek között elég nagy különbségek vannak. Az első pillérrel fogom kezdeni, lehető legrövidebben megpróbálom elmagyarázni a javaslataimat. Először is az aktív gazda tevékenységét szeretném, aktív mezőgazdasági termelő kifejezését meghatározni. Nagyon nehéz volt egyébként itt egy konszenzus találni európai szintű fogalom meghatározásra, ugyanis egyes tagállamok ból egyes kollégák ezt úgy értelmezik, hogy az aktív mezőgazdasági termelő egyfajta perspektívát jelent, más országokban mást. Úgy gondolom, hogy a konszenzus pedig azt jelenteni, hogy az aktív mezőgazdasági termelő olyan termelő, ahol a gazdasági tevékenységének fő elemét vagy túlnyomó részét a mezőgazdasági tevékenységek teszik ki. Ez a definíció ugyanakkor viszont a tagállamok által meghatározandó kritériumokat kell figyelembe venni. Minden esetre, ahogy mondtam, a mezőgazdasági tevékenység releváns kell legyen tevékenységében. Egyfajta negatív listát is össze kell állítani arra vonatkozóan, hogy melyek azok a területek, amelyek nem részesülhetnek közvetlen kifizetésekben, mert azokat más célokra használják. Például golfpályák, bányászati társaságok, repülőterek, mindezek a területek eddig a kapból támogatást kaptak. Ezeket viszont most már a támogatásból teljesen ki kell zárni. Van egy másik kérdés, ami eléggé vitatott, ez a felső határok témája, illetve a csökkenő jelleg. Az előadó részben támogatja az Európai Bizottság javaslatát, azonban egyes kiigazításokat szeretnék alkalmazni, amelyek véleményem szerint igazságosabbak. Például egyértelműen meghatározzák, hogy a mennyiségek csökkentése a 150 ezer euró fölötti támogatásokra vonatkozik, itt 20%-os csökkentést javasolnak, a 150 ezer és 200 ezer euró közötti összeget ide vonatkozóan. Illetve azt javasoljuk, hogy a 300 ezer eurós felső határt tartsuk meg, ugyanis a jelenlegi megszorító intézkedések időszakában nagyobb méltányosságot, egyenlő lehetőségeket javaslunk, és ez egy magasabb felső határ, mint amit például az Egyesült Államokban alkalmaznak, ott egyébként hasonló a felső határ, ezért azt gondolom, hogy ez itt igazságos. Ami a két pillér közötti rugalmasságot illeti, szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és itt azt javaslom, hogy a tagállamok amelyek hátrányosabb helyzetűek a második pillér értelmében, és ezek pontosan azok az országok, amelyek kevésbé előnyös helyzetűek. Azt javaslom, hogy a pillérek közötti átcsoportosítás Franciaország, Németország, Olaszország, Belgium, Hollandia, Dánia, Svédország esetében 20%-os átcsoportosítást alkalmazhassanak. Ugyanakkor viszont a második pillérnél azt kell javasolni, hogy a vidékfejlesztési politikájukat így módon tudják végrehajtani. Így tehát a hátrányos helyzetű térségeknél az első pillérben fel nem használt összegeket átcsoportosíthassák a második pillérbe, illetve a kizöldítésnél fel nem használt összegeket is át lehessen a második pillérbe csoportosítani. Azt javaslom továbbá, az alaptámogatási rendszer tekintetében, hogy ezeket aktiválni lehessen, nem csupán 2011-ben, ahogyan azt a, a bizottság javasolja, hanem azok a mezőgazdasági termelők is használhassák ezeket, akik 2009-ben vagy 2010-ben nem használták fel azokat de természetesen bizonyítani kell, hogy valóban mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. Aztán következik a greening, a kizöldítés kérdése. A közvetlen támogatások környezetvédelmi fejezet. Az első pillérben egy környezetbarátabb tevékenységet kívánunk támogatni. A bizottság javaslata egyrésztről arra vonatkozott, hogy illetve hát ez nehezen lenne alkalmazható, és egy sokkal nagyobb bürokratikus terhet jelentene ez a gazdák számára, ráadásul nem is elégséges. Ezért én új intézkedéseket javaslok, illetve egyes meglévő intézkedések kiigazítását. Az új rendelkezés intézkedéseket illetően azt javaslom, hogy az automatikusan legyenek támogathatóak az agrár környezetvédelmi intézkedések alá tartozó területek. Tulajdonképpen ezt a biomezőgazdaság tekintetében is javasolta a bizottság, de a második pillér esetében a vidékfejlesztési rendelkezéseknél itt egy sokkal inkább környezetbarát komponensel kell rendelkezni, mint az első pillérben. Ez megkönnyítheti a gazdák életét, és kötelező módon zöldebbé teszi a második pillért. Egy másik új intézkedést lenne ez, hogy eh, a mezőgazdasági üzemek esetében ökológiai tanúsítványt vezessünk be, ez pedig egyfajta közös európai keretet óvna meg. Így módon minden tagállam környezetvédelmi, illetve ökológiai tanúsítványt nyújthat a mezőgazdasági üzemeknek. Ez persze azt jelenti, hogy a greeningbe belevehetik ezeket az új intézkedéseket is, de persze ez csak akkor működik, hogyha ez a tanúsítási rendszer egy közös európai keret alapján működik. Új intézkedés szintén annak a lehetősége, hogy környezetvédelmi támogathatóságot élvezzenek az állandó kultúrák, tehát nem csupán a gyepesítés, hanem az állandó kultúrák, mint például az olajfaültetvény, a szőlő és a gyümölcsös, amennyiben egyfajta talajvédelmi, talajmegőrzési gyakorlatot is folytatnak azon, például gyepesítést. Aztán különböző egyszerűsítéseket is javaslok, a növénytermesztés diversifikálása tekintetében például, ugyanis azt javaslom, hogy 5 hektárig ne zárják ki a gazdákat az intézkedés alkalmazásából. A bizottság ezt csupán az a három hektár alatti területeknél javasolta és azt is javaslom, hogy az 5 és 20 hektár közötti gazdaságokat pedig két különböző kultúrát kelljen fenntartaniuk. A 20 hektár feletti gazdaságoknál pedig nem kötelező ez a legalább két kultúra alkalmazása, hogyha a területnek legalább 30%-át állandó füvesített terület foglalja el. És ez a felületnek legalább 20%-át hagyja ki a támogathatóságából, hogyha több a mezőgazdasági terület, az Európai Uniós mezőgazdasági terület több mint 80%-áról beszélünk, de itt megint csak a kis gazdák problémáját említeném, ami a megerősödött bürokrácia problémája. Ami az állandó gyepterületeket illeti, itt az egyenértékűség céljából az úgynevezett hagyományos legeltetést is vegyük fel, nem csupán állandó gyepterület fogalmát használjuk, hanem azt bővítsük ki a hagyományos legeltetéssel. Ez nagyon nagy területeket foglal magába. Például Skócia esetében egészen jelentős területekről beszélhetünk. Aztán az ökológia jelentősége területeknél. Azt javaslom, hogy a 7%-ot őrizzük meg, amit az Európai Bizottság is javasol, de azt is, hogy ezt csupán a 20 hektárnál nagyobb gazdaságokra alkalmazzuk. Ez lehetővé teszi, hogy a gazdák 80%-át kizárják ebből, de csupán a teljes területnek egy kis százalékára vonatkozik. Azt is javaslom, hogy az egyenértékűség céljából az ökológiai jelentőségű területeket fel lehessen váltani nitrogén megkötő kultúrákkal, tehát a környezetvédelmi értékét is ki kell használni ezeknek a növényeknek, így módon pedig hozzájárulhatunk az Európai Unió hátrányainak csökkentéséhez. Az ökológiai jelentőségű területeknél pedig, hogyha egymás mellett fekvő területekkel rendelkeznek a gazdák, 5%-os legyen a maximális támogatás, ne pedig 7%. Ami a fiatal mezőgazdasági termelőket illeti, azt javaslom, hogy a 25%-os növelést tartsuk fenn, amit az Európai Bizottság javasol, de ezt a növelést csupán az 50 hektáros, maximum 50 hektáros gazdaságokra alkalmazzuk. És ne pedig az egyes tagállamok átlagos gazdaság méretéhez szabjuk. nem szeretném, hogyha az egyes tagállamokban a fiatal mezőgazdasági termelők hátrányos helyzetbe kerülnének azért, mert az ő országokban kisebb vagy nagyobb az átlagos mezőgazdasági terület. És itt a munkahelyteremtési foglalkoztatási tényezőt is bevezethetjük. Ez a termeléstől függő támogatásra vonatkozik. Gazdasági célokból az Európai Bizottság bizonyos feltételeket javasolt, ami egyébként megnehezítheti egyes régiók helyzetét, és azt gondolom, hogyha egy régióban vagy szektorban, amikor a foglalkoztatási tényező szóba kerül, akkor lehetővé kell tenni, hogy a termeléstől függő támogatást használhassák a tagállamok. Azt is javaslom a mezőgazdasági kisdermelői támogatási rendszerrel kapcsolatban a gazdák helyzetének javítását, a maximális összeg kell kapcsolatban 1000-ről 1500 euróra szeretném emelni ezt az összeget, és azt gondolom, hogy önkéntes jellegű kell legyen, nem pedig kötelező jellegű, ahogyan azt a bizottság javasolja. Szerintem lehetetlen lenne politikai konszenzust kialakítani az összegek növeléséről kötelező jelleget megőrizve. Így módon a tagállamok, ahol strukturális probléma van, ezt az eszközt használhatják, de egy előnyesebb módon, és azoknál a tagállamoknál, ahol nem áll fenn ez a probléma, nem kell kötelezővé tenni az ilyen jellegű támogatást. Aztán van egy másik kérdés, amely politikai szempontból talán a legkényesebb, ez a nemzeti felső határok kérdése, illetve az újraelosztás. Egy ö, olyan helyzetet javaslok, egy olyan megosztást, ami talán igazságosabb, méltányosabb. Mindannyian tudjuk, hogy a kap nagyon sok tagállam, illetve régió számára nem igazságos. Ennek történelmi okai vannak, nagyon nagy különbségek vannak például a hektáronkénti támogatás kifizetés tekintetében, és ezt nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy politikai szempontból abba az irányba kell haladnunk, hogy a különbségeket csökkentsük. És tisztában vagyunk azzal is, hogy milyen nehézségeket okozhat, hogyha drasztikusan csökkentik az egyes tagállamok támogatási csomagjait, amelyek sokkal előnyösebb helyzetben voltak korábban. az Európai Uniós átlag feletti 57%-ról 47%-ra kell ezt csökkenteni, elfogadhatatlan ugyanis a jelenlegi helyzet. Ezért azt javaslok, hogy a tagállamokat, azon tagállamok helyzetét, amelyek hátrányosabb helyzetben vannak, javítsuk. A balti államok egyébként nagyon jó példát jelentenek. Az átlag feletti tagállamoknál, tehát a globális csomag esetében csökkentést kell alkalmazni. Azok a tagállamok, amelyek nagyobb százalékkal rendelkeznek az első pillérben, arányosabban, jobban hozzá kell járuljanak a második pillérhez. Ezért azt javaslom, hogy azok a tagállamok, amelyek a 70% alatt vannak, 2019-ig 30%-kal kell növeljék a különbözetet. Így módon tehát egy konvergenciát javaslok, amely a közösségi, az Európai Uniós átlaghoz közelít, figyelembe véve az Európai Bizottság javaslatát, ami a 70 és 80 százalék közötti tagállamokat illeti, 25 százalékát kapják vissza ennek a különbözetnek, és azon tagállamok, amelyek az átlag 80%-as az átlag között van, kapják vissza a különbség 10%-át. Másrésztről pedig azt javaslom, hogy ami az egyes tagállamokon belüli kifizetéseket illeti, és ez nagyon komoly problémát jelent egyes tagállamokban, ugyanis vannak olyan szektorok, ahol nagyon magas a kifizetések aránya, például a tejtermelés esetében, ha alacsony az eltérési összeg, ez azt jelenti, hogy egyes szektorokban, egyes szektorok az Európai Bizottság javaslata alapján ellehetetlenülnének. Ezért azt gondolom, hogy az lenne helyes, hogyha a tagállamok beindíthatnának egy olyan mechanizmust, amely a támogatások csökkentését legfeljebb 30%-os mértékben határozzák meg így a gazdák már előre tudni fogják, hogy kifizetéseiket, alapkifizetéseiket hogyan csökkentik majd ebben az időszakban. Végezetül tehát azt javaslom, hogy egy kicsit felgyorsuljon a konvergencia tagállamok között, ahhoz képest, amit a bizottság javasol, illetve a tagállamokon belüli konvergencia pedig lassabban valósuljon meg, ugyanis nem tartom koherensnek az Európai Bizottság javaslatában, hogy egy teljes konvergencia valósuljon meg rövid időn belül a tagállamok között, illet, tagállamokon belül, illetve a, a különböző tagállamok között pedig túl lassú konvergencia. Ezért javaslatom ezt a sebesség csökkentést valósítja meg az egyik esetben, a másik esetben pedig a sebesség megnövelését. Tehát kollégák, ez lenne az néhány fő javaslatom a közvetlen kifizetések tekintetében. Most pedig azonnal rá is térnék a vidékfejlesztés témájára, amely néhány szempontból nagyon szorosan kapcsolódik az előző témánkhoz. Először is kezdeném a fiatal mezőgazdasági termelők helyzetőkkel, Amint elmondtam, az első pillér keretében azt javasolnám, hogy, hogy 25%-os támogatást kapjanak 50 hektárig minden tagállamban a fiatal mezőgazdasági termelők. Ami viszont a második pillért illeti, itt, itt a gazdálkodásból származó jövedelemhez kapcsolódna a támogatás. Jelenleg nagyon nehéz földhöz jutni, hogyha valaki nem örököl termelhető földet, akkor nagyon nehezen tud mezőgazdasági termelésnek kezdve. Ezért én azt javasolnám, hogy a föld bérletet kellene támogatni, mert ez a legkönnyebb módja annak, hogy fiatal gazdák és földhöz jussanak. Egy új mechanizmus javasolnék a gazdálkodás beszüntetésére is. Nem a korai nyugdíjazás, hanem nyugdíjazás, mint olyat javasolnám. Egy nagyon egyszerű alkalmazását javasolnám a rendszerem. Azt javasolnám, hogy azok a gazdák, akik már 65 éven felüliek, ők egy egyszerű kifizetést kapjanak, amely megfelel a fiatal mezőgazdasági termelőknek a gazdálkodási tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás 50%-ának, amennyiben a jogosultságaikat átruhazzák egy fiatal mezőgazdára, vagy egy másik mezőgazdasági termelőre, ezzel egyfajta vérfrissítés, generációváltást tudnánk támogatni a mezőgazdaságban. Aztán megkönnyítenénk a mezőgazdasági üzemek szerkezet átalakítását is egy egyszeri kifizetéssel, a, amely öt évre szólna azon gazdák számára, akik a mezőgazdasági termelést eh, bekívánják szüntetni. Nem akarom ezt túlzottan komplikálni számokkal, de minden esetre egyszeri kifizetést kapnának az érintett gazdák, ez és amennyiben a gazdálkodását egy új vagy fiatal gazdasági termelőnek adná át, így egy 120%-át kapná meg annak a támogatásnak, amelyet a fiatal mezőgazdák kapnak. Aztán következő téma a beruházások kérdése. Úgy gondolom, hogy a támogatható beruházásokat nagyobb területre kellene kiterjeszteni, például új egészségügyi vagy környezetvédelmi előírások betartásához szükséges befektetéseket támogatni kellene. Itt úgy látom, hogy a bizottság javaslatai nem igazán igazságosak, hiszen itt a régi tagállamokat kizárnák ezekből a befektetési támogatásokból, különösen a déli tagállamokat érint, ahol egyáltalán nagyon nehéz versenyképes mezőgazdaságot felépíteni, anélkül, hogy öntöző rendszerekbe fektetnék be a pénzt. Éppen ezért ez igencsak versenytorzító hatással bírna, hogyha az új öntözött területekbe fektetett pénzeket nem támogatnák a második pillér keretében. Aztán agrár környezetvédelmi intézkedések tekintetében azt javasolnám, hogy kötelezően 30%-os minimális előirányzatot különítsünk el ennek finanszírozására. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon észszerű javaslat lenne. Az környezetvédelmi intézkedéseket ugye nem, ez, ezeket nem lehet letudni a zöldítés, a kizöldítés fejezetében, hanem ezen túl kell mutatnia, ezért egy 30%-os előirányzatot, amit mondtam, javasolnék a vidékfejlesztési vidékfejlesztési előirányzat egy harmadát szeretném tehát erre szállni. Itt magasabb szintű környezetvédelmi intézkedésekről lenne szó, mint az első pillér keretében. Ami pedig az erdőket illeti, azt javaslom, hogy a kedvezményezettek köre terjedjen ki további szereplőkre, és úgy gondolom, hogy ezek a javaslatok nagyon jók, gratulálok a bizottságnak e javaslatok tekintetében. Különösen azon gazdákra gondolok itt, akiknek az erdői nem állami vagy nem magántulajdonban lévő erdők, hanem itt uniós erdők kezelőiről van szó, őket is támogatni kellene. Talán a legvitatottabb része a vidékfejlesztési javaslataimnak a jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területekre vonatkozó fejezet. Amint tudják, nagyon heves vitát folytatunk erről az Európai Parlamentben, hiszen több mint tíz tagállam van, amelyek eddig még nem tudták megnevezni a bizottsági kritériumok konkrét következményeit rájuk nézve és nem tűnik igazságosnak vagy túlságosan erkölcsösnek az Európai Parlament számára, hogy olyan határozatokról döntsön, amelyeknek a következményeivel még nincsen tisztában. Ezért én azt javaslom, hogy összhangban a számvevőszék ajánlásaival, illetve a WTO kereskedelmi világszervezet javaslataival összhangban itt a jelentős természeti hátrányokat, tükröző kritériumokat, a biofizikai referencia kritériumokra kellene korlátozni. A, a bizottság ezeket igazából mutatóként javasolta, nem pedig kötelező kritériumokként. Ez mindenképpen nagyobb mozgásteret biztosít a tagállamnak, tagállamoknak, és a VT, illetve a számvevőszék ajánlásait azonban itt nagyobb mértékben figyelembe kellene venni úgy gondolom, hogy hogy alapvetően megfelel a kockázatkezelésre vonatkozó bizottsági javaslat, de én itt még a, a kölcsönös a kölcsönös kockázatkezelési alapokat is bevonnám. Aztán az asszály itt egy konkrét példa, amely esetében fel lehetne használni a kölcsös kockázatkezelési alapokat, de például a betegszabadság is bizonyos esetekben ilyen kivételes mutató lehet majd. 50 és 85 százalék 60-90 százalékra emelném a társfinanszírozás rátát, a különösen a legkülső régiók, a kevésbé felett régiók és a kis tengeri szigetek esetében. Aztán a közvetlen kifizetések zöldítési elemihez tartozó fel nem használt pénzeszközöket javasolnám, hogy át lehessen csoportosítani a második pillérbe. Végül pedig a nemzeti pénzügyi keretek esetében ugye kritikai a bizottságot azért, mert nem terjesztett elő számszerű javaslatot, itt az újraelosztást különböző szempontokból is megvizsgáltam, de amint a szakbizottság ezt jól tudja, a második pillér keretében vannak olyan országok, amelyek jobb helyzetben vannak, és vannak olyanok, amelyek rossz helyzetben vannak, és az újraelosztás a második pillér keretében azt jelenteni, hogy a baltállamokból, Romániákból, Lengyelországból származó forrásokat mondjuk Németország, Olaszország felé irányítanánk át az átcsoportosodás keretében. Tehát azok az országok kapnának ki többet forrásokat, amelyek a második pillér keretében rosszabb helyzetben vannak. Tehát ez a források újraelosztását jelenteni de a nagy tagállamok számára itt nagyon kevés többlet forrás áll a rendelkezésre, míg a rosszabb helyzetben lévő kis tagállamoktól forrásokat vonnánk el. Tehát nem igazán indokolt ez az alapvető megváltoztatása az eddig alkalmazott elosztási kulcsoknak. Tehát én kitartanék ezek mellett. Ezek lennének az én fontosabb, jelentősebb javaslatom elnök úr. Nyilvánvalóan nyitott vagyok mindenféle hozzászólásra, hozzájárulásra. Folyamatosan tárgyalásokat folytatunk ugye mindezekről a javaslatokról, de hálásan köszönöm a, a figyelmüket, és a munka során nyújtott támogatást, és köszönöm szépen. Lavoro importante. Eh, köszönöm szépen, Luis. Ez egy nagyon komoly munka volt, komoly erőfeszítéseket tettél annak érdekében, hogy a külső javaslatokat is integráljad a saját javaslataiba, az, az árnyék előadók véleményét és Úgy gondolom, ez megkönnyíti a ma délelőtti vitát, Levia kolléga úr és Todens asszony, illetve az árnyék előadók kapják meg először a szót, de minden képviselő itt van, az időkereten belül kívánunk mindenkinek szót adni először, és a mellett meg Guinness kapja meg a szót a közvetlen kifizetések témájában. Hálás köszönet az előadónak ezért a jelentését és a ma délelőtti prezentációját, amely nagyon világos van, de a munkamódszereit is dicsérném. Mindannyiunkat meghallgatott, és az aggályunk egy részét is figyelembe vette. Köszönet ezért Luisnak. Elnök úr, mennyi időt kaptam a hozzászólásra? Rövid szeretnék lenni, igen, mondja az elnök, ez egy fontos kérdés az árnyék előadóknak tegnap nem adtunk korlátozott időt. Shakespeare azt mondta, hogy a tömörség, a rövidség egy, egy nagyon fontos erény, úgyhogy rövid leszek. Először is a kizöldítésre vonatkozó javaslatokra térnék ki. Úgy gondolom, hogy itt üdvözölhetjük azokat a javaslatokat, amelyek a kis gazdák problémáját próbálja egyszerűsíteni, de hát ezt még részletesebben is meg kell vizsgálnunk. Az egyik kérdésem arra vonatkozik, hogy az Európai Parlament ugye korábban egyfajta menürendszerre szavazott, tehát hogy a tagállamok különböző opciók közé választhatnak a környezetvédelmi fejezetben a kizöldítési érdekében. A jelentésben azonban ez nem jelenik meg, és talán szólhatná erről Louis, hogy erről hogyan gondolkodik, miért nincs meg a jelentésben, de mi szívesen látnánk ezt. Tehát a kiszöldetési intézkedések a különböző tagállamokra szabottan legyenek ezek az opció. Aztán tudjuk azt, hogy a vetés forgó is egy nagyon jó módszer, és, és nem tudom, hogy miért a szigorú bizottsági javaslatokhoz ragaszkodunk. Aztán láthattuk a az ökológiai jelentőségű területek esetében nagyon sok a probléma, például a németországi problémákat is hallhattuk, és éppen ezért a menürendszer jobb lenne, hogyha a kizöldítést eredményesebbé akarjuk tenni, hogyha úgy akarjuk azt megvalósítani, ahogy azt eredetileg szeretük volna. Elnézést. Úgy gondolom, hogy a parlament és a tanács és a bizottság is abba az irányba mozdul, hogy a környezetvédelmi fejezet javuljon, de úgy gondolom, itt még nagyon sok a tennivaló, ahogy hallgattam az előadónkat arról, hogy milyen százalékok, milyen terület határok kerülnek bevezetésre, de gondoltam itt azokra a gazdákra, akik itt hallgatják ezt a vitát, illetve a nagyobb közösségre, és gondoltam, hogy ők hogy fognak alkalmazkodni ezekhez a nagyon precíz kritériumokhoz, hogyan fognak ilyen korlátok között gazdálkodni. Nem gondolom, hogy ezek a kizöldítési intézkedések az egyszerűsítést céloznák, úgy gondolom még inkább komplikálják a gazdák helyzetét. Még egy utolsó megjegyzés a kizöldítéssel kapcsolatban, és Louis is nagyon is tisztában van ezzel a problémával. Ez az első és a második pillér kapcsolata, hogyan lehet a, a kettős kifizetések problémáját elkerülni. Itt ugye az ökológiai gazdálkodás is automatikusan be akarjuk ö, foglalni ebbe a rendszerbe, és hát azt is javasoltad, hogy a különböző ökológiai tanúsítványokat is foglaljuk bele ebbe a rendszerbe. Ezek nagyon alapvető kérdések, hogy hogyan tudjuk a kettős kifizetéseket elkerülni, illetve egyáltalán, hogy el kell -e kerülni a kettős kifizetést, vagy sem. Ezen kívül pedig hogyan biztosíthatjuk azt, hogy, hogy a megfelelő környezetvédelmi uh, rendszert fenntartsuk a kettes pillérben, miközben már van egy környezetvédelmi fejezetünk az egyes pillér alatt. És a kettes pillér környezetvédelmi mezőgazdasági intézkedésre vonatkozóan, tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, talán a bizottságnak is kellene erre reagálni, hogy hogyan lehet ezeket a párhuzamoságokat itt jobban megoldani. Aztán a költségvetéssel kapcsolatos megjegyzés. Tehát mindannyian igazságosabb lehetnénk, hogyha megfelelő lenne a költségvetési források jelölése, de eddig ugye számszerűtésről nem volt szó, aggódunk amiatt, hogy a kap kevesebb forrást fog kapni, és hát az elnökben bízunk, hogy majd megvédi a parlament szerepét a költségvetési tárgyalások során, de ez valódi aggodalom, aggály számomra aztán az elosztás a tagállamok között, illetve a tagállamokon belül, hát ez politikailag nagyon-nagyon kényes kérdés, és látom, hogy megpróbálja az előadó a fenntartásokat valahogyan orvosolni, hiszen vannak olyan tagállamok, ahol a közvetlen kifizetések elosztása nem megfelelő, de ez mindenképpen egy nehéz helyzet, és politikai problémákat fog felvetni mind a 27 tagállamban hiszen itt egy, egy csökkentett költségvetéssel kell majd dolgoztunk, és hát lehet, hogy át kell majd dolgozni az elosztási kócsokat. Aztán a tagállamokon belüli elosztás kérdése. Igen, elmondta az előadó, hogy néhány tagállamban ez nehézségeket fog okozni. Igen, a saját hazám is nehézségeket fog küzdeni a bizottsági javaslatokat egy kicsit vissza kell talán fogni. Jó, hogy felismerted ezt a problémát, ez egy nagyon pozitív dolog, de ugyanakkor kérdezném a zöld kifizetésekkel kapcsolatban. Ugye itt az alaptámogatási rendszerrel foglalkoztál, és itt az időszakot az elosztásra, a belső elosztásra megemelted, de, de a zöld kifizetésekről itt nem esett szó, amely ugyanakkor megnehezítheti a helyzetet. Aztán nem tudom, hogy a parlament más intézkedéseket is megfontolhat -e a zöld kifizetések esetében. Itt általányt kellene fizetni hektáronként, ez itt a kérdés, amelyet meg kellene vitatnunk a szakbizottságban. És hát tudom, hogy nem minden kolléga ért azzal egyet, hogy, hogy a régi tagállamok esetében a történelmi uh, rendszert alkalmazzuk hosszabb ideig, de itt valamiféle kompromisszumot kell elérnünk. Összefoglalva, mint elmondtam, 27 tagállamról van szó, 27 ló, amely egyfajta versengésbe kezd, de más kiinduló pontra, és hát a bizottsági javaslatok nem igazán tükrözik ezt az eltérő kiindulási uh, pontot, és hát Louis e, már elindult abba az irányba, hogy egy kicsit elfogadhatóbbá tegye ezeket a javaslatokat, de úgy tűnik, hogy a bizottság által kitűzött időpontig nem fog sikerülni ezt a kiegyenlítést elérni. Aztán a termestől függő támogatások esetében ugye itt kibővítenék a alkalmazás területet. Nekem itt eltérő a véleményem, vannak eltérő vélemények a szakbizottságon belül, de el kell ismernünk, hogy a termeléstől függő támogatásnak fontos szerepe van bizonyos tagállami régiókban, tehát ezt is figyelembe kell vennünk. Támogatom a fiatal gazdákkal kapcsolatos álláspontot, itt részletesebben meg kellene nézni az ön által javasolt módosítások alkalmazását, de mindenképpen ebben a a kötelező jelleget én támogatom nem mindenki ért ezzel együtt, hiszen a második pillanatban néhány tagállam ö, többet tesz, mint, mint mások. Aztán, ami 2011-et illeti, uh, itt a határidők tulajdonképpen 2010 és 2019 között is megjelennek, itt tisztázni kell még a határidőket. Ami pedig a két pillér közti rugalmasságot illeti, itt megint csak felmerül a kérdés, hogy a gazdák hogyan vélekednek uh, arról, hogy a a tagállamok 20%-át kivonják a, a támogatásoknak az első pillérből és a második pillérbe csoportosítják át. Kérdés, hogy gazdák hogyan gondolkodnak erről, hogy a tagállamok ezt a lehetőséget hogyan használnak, ez egy nagyon nyitott rendszer. Aztán látom, hogy a bizottsági javaslatok összetettségét egyszer, próbálja egyszerűsíteni az elő, de ez nagyon pozitív, ez jó irány, ami az én személyes véleményemet illeti, biztosítanunk kell azt, hogy az aktívan gazdálkodók kapják meg a legtöbb támogatást. Nyilvánvalóan nehéz ezt Európa szerte egységesen meghatározni. A tagállamoknak rugalmasságot kell biztosítani, de bizonyosságot is kell ö, adni, hogy, hogy hogyan kell alkalmazni az intézkedéseket, és mindenképpen vannak itt olyan intézkedések, amelyek biztosítanák azt, hogy az aktív mezőgazdaságot támogassa a támogatások nagy része. Aztán a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer esetében úgy gondolom, hogy ezt önkéntesség kellene tenni. A kérdés, hogy a tagállamok be akarnak-e ugye vezetni egy olyan rendszert, amelyben a gazdák esetleg nem is akarnak részt venni. Aztán még egyszer az egyszerűsítés. Ezt már sokszor mondtam, hogy nem, megígértem, hogy nem fogom használni ezt a szót, tehát most megszegem az ígéretem a bizottság javaslata nem egyszerű, tulajdonképpen költségesebbé teszi az eljárásokat a tagállamok, számára bürokratikusabbá teszi, és e, e, sok tagállam nem fogja tudni teljesíteni azt, amit a bizottság követel, illetve több pénzt kell erre Költeniük, amikor a költségvetések ugye megszorításokkal kell, hogy küzdjenek. Tehát jó lenne, hogy ezeket az intézkedéseket elfogadhatóbbá sikerülne tenni, e, egyszerűbbé valamint a leginkább összetett kérdés az ugye az, hogy minden tagállamban a jégi jogosultságok helyett egy új rendszer kívánt a bizottság bevezetni 2014. január 1-től. Látom, hogy ettől az előadó elmozdult, mert a tagállamoknak ez a nagy törés okozná a legnagyobb nehézséget. Tehát összefoglalva azt mondom, ennek, hogy igen, vannak pozitív pontok a jelentésben, köszönet ezért Luisnak. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek egy kicsit ambiciózusabbnak kellene lennie, és nem annyira kellene ragaszkodni a bizottsági javaslatokhoz. A folyamat elején járunk, itt a kap esetében valóban távlatokban kell gondolkodnunk. A mezőgazdasági ágazat reformjait és figyelembe kell venni, hogy fenntarthatóvá tegyük az élelmezés ellátást az Európai Unióban, az élelmezés biztonság kérdéseit, illetve a környezetvédelmi kérdéseket is meg kell oldani, de akkor ennyiben is maradnék, elnök úr. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, és George Lyon következik, majd eh, Nicholson kolléga, és Jim akár már a második pillérre is utalhat. Parancsoljon! Köszönöm szépen, először is szeretném üdvözölni ezt a jelentést, Luis Capula Santos eh, jelentését, és szeretnék köszönetet mondani a kitűnő együttműködésért. Az elmúlt hetekben nagyon jól dolgoztunk együtt, és nagyon köszönöm, hogy eh, véleményeink közül legalább néhányat figyelembe tudott venni a jelentéssel kapcsolatban, ami a közvetlen kifizetéseket illeti. Amit kollégám elmondott, azt szeretném kiegészíteni. Úgy gondolom, hogy a jelentés kevéssé ambiciózus, és azt gondolom, hogy politikailag túl közel vitt minket ahhoz, amit az Európai Bizottság javasolt. Azt hiszem, hogy sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk egyes területeken, biztosítandó, hogy erős politikai álláspontot képviselünk a tanácssal és a bizottsággal szemben. Ellenkező esetben az Európai Bizottság szurkoló táborában végezzük. Úgyhogy módosítóinkban megpróbáljuk majd kompromisszumok irányába dolgozva, de megpróbáljuk véleményünket érvényesíteni. Néhány megjegyzésem lenne először is, ami a legnagyobb probléma és a legnagyobb nehézség a tagállamok közötti újraelosztás kérdése. A, azt jav, üdvözlöm, hogy a 65%-os minimumot állapítja meg ez ugyanis kiegyensúlyozottabbá teszi a tagállamok helyzetét. Úgy gondolom, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban ami az MFF a éves pénzügyi keret tárgyalási dobozát illeti, ez um, államfői szinten valószínűleg nagy uh, rugalmasságot fog követelni álláspontunkat illetően. Az elkövetkezendő hetekben ez ki fog derülni majd, de nagyon örülök, hogy uh, milyen irányba haladtál ezzel kapcsolatban. Ami a belső konvergenciát illeti a tagállamokon belül, azt hiszem az is üdvözlendő, hogy azokat a tagállamokat kivette ebből a részből, amelyek már egy regionális modellt használnak, hiszen ők már benne vannak ebben a rendszerben. Ami a referencia időszakot illeti, a 2009-2011-es időszakot illeti, azt hiszem, hogy azért lesz még egy-két olyan eset, ahol különleges intézkedésekre lehet szükség a nemzeti tartalék létrehozásával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a konvergencia első lépésének megvalósításában egyetérthetünk. A kifizetések zöld összetevőjének ellaposítását illetően jelentős újraelosztást javasol, azt gondolom, hogy itt még további csökkentésre lesz szükség ami pedig az újraelosztás fájdalmasságának csökkentését, enyhítését illeti, egyetértek az általad képviselt irányvonala, de a véleményem mindig az volt, hogy egy határidőt is meg kell szabnunk, és ezt akár jobban kitolni, ugyanis azt hiszem, hogy körülbelül 17 évet javasoltunk erre, ha jól tudom, Meg kell néznünk tehát, hogy ez a megfelelő modell-e, amely mellett le akarjuk tenni a voksunkat. Ami pedig a kizöldítést illeti a greeninget, ez megint egy nagy kérdés, egy nagy probléma lehet, és azt gondolom, hogy ezt menőben kell használnunk, ez az álláspontja a szakbizottságnak, ezért azt gondolom, hogy ragaszkodnunk kell ehhez, annak ellenére, hogy az Európai Bizottság teljes mértékben elutasítja ezt. Úgy tűnik számomra, hogy a tagállamoknak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy válasszanak különböző intézkedések közül, és amely a saját területeken a legnagyobb kihatással lesz, a saját régiójukban legnagyobb kihatással lesz. Ugyanis nagyon sok tagállamban a biodiverzitás intézkedéseket már alkalmazzák, ezért ott már új intézkedésekre lesz szükség az éghajlatváltozással, széndiokszid kibocsátással kapcsolatban, illetve ezek jobb alkalmazásával kapcsolatban, úgyhogy azt hiszem, hogy a szakbizottság álláspontjához ragaszkodnunk kell, és biztosan többséggel fogunk élni majd a módosítási időszakban. A három intézkedéssel kapcsolatban, amelyet az Európai Bizottság meghatározott, meg kell néznünk, hogy gyakorlati szinten hogyan lesz az jobban alkalmazható, illetve üdvözlöm annak lehetőségét, hogy a gazdák tanúsítványrendszerekhez csatlakozhatnak, és így módon elismerhetik azt, hogy ők megfelelnek a kizöldítési követelményeknek. A biodiverzitáshoz hasonló intézkedésekre hm, hajaz ez is, ezért azt gondolom, hogy a biodiverzitás intézkedések területnél, hogyha kizárjuk azokat az éghajlatváltozás intézkedésekbe, szerintem az helytelen álláspont, a tagállamoknak, a helyi önkormányzatoknak, regionális önkormányzatoknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy döntsenek a különböző lehetőségek, intézkedések között, például széndiokszid kibocsátás, és a többi, és a többi. Úgyhogy remélem, hogy itt egy szélesebb körül meghatározást tudunk alkalmazni. Aktív mezőgazdasági termelő, nagyon örülök, hogy itt sikerült azért némi előrelépést elérni, de itt megint a fő kérdés az az, hogy az az intézkedés kosár, amelyet javasolnak a tagállamoknak, hogy ez valóban működni fog-e. Szerintem a nem aktív föltulajdonosokkal kapcsolatos záradék alkalmazását azt hogyan látod, erről szeretném hallani a véleményedet, aztán a felső határok meghatározása, illetve aggaszt a két pillér közötti rugalmasság, ez a 20%-os határ, ez szerintem főként a portugál kérdésre vonatkozik, de Nagy-Britanniában is problémát jelenthet. Azt gondolom, hogy itt eh, a vidékfejlesztési kifizetések jobb elosztására kell törekednünk, ott talán nem lesz szükség ekkora rugalmasságra. Általánosságban azt gondolom, hogy a jelentés helyes irányba visz, és fontos, hogy a parlament ambiciózusabb legyen, és hogy a tárgyalásokra egy nagyon egyedi álláspontot tudjunk képviselni. Nagyon kemény politikai álláspontot kell képviselnünk már a tárgyalások elején, az az aggályom egyébként, hogy megint túl közel kerültünk az Európai Bizottsághoz ezen módosításokkal, és az Európai Bizottság úgy fog minket kezelni, mintha a saját szurkolótáborához tartoznánk, nem pedig ellenfélként. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, George, akkor folytassuk. Jim Nicholson, és utána Martin Heusling. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak a javaslatokért ezek összekapcsolódnak és kiegészítik egymást. Ez a két jelentés valóban kiváló munkát végzett, és, és ahogy majd a következő hetekben a munka előre halad, láthatjuk majd, hogy milyen eltérések, nézetkülönbségek merülnek föl. Úgy gondolom, hogy az aktív mezőgazdasági termelő tekintetében igaza van, nem a bizottság irányát kellene követnünk, hanem egy negatív listát kellene felállítani. Lehet, hogy már van is erre vonatkozó szakpolitikai intézkedés, amelyet alkalmazhatnánk, ettér mindenképpen meg kell azt indokolni azt, hogy hogy a támogatások a megfelelő, aktívan gazdálkodó szereplőkhöz jut el, tehát akik valóban a földeken dolgoznak és élelmiszereket termelnek, hozzákerülnek a támogatások. Egy terület van, ahol teljesen más véleményt képviselek, mint az előadó, ez pedig a felső határokat illeti. Én teljes mértékben ellenzem a felső határokat, egyáltalán nem értek egyet sem a bizottság javaslatával, sem pedig az előadó javaslataival ha megnézzük azt, hogy, hogy milyen számok vannak itt, és, és hányan dolgoznak az adott ágazatban a, a földeken, akkor azt mondom, hogy nem megfelelőek ezek a javaslatok, és nem ö, fogadom ezeket el. Én úgy gondolom, hogy túlságosan közelék az előadó javaslatai, a bizottság javaslatai, az én szeretném, hogyha a parlament saját álláspontot képviselni, ne pedig egy fél bizottság és egy fél parlamenti álláspontot dolgozok. Nem, én itt tiszta vizet akarok látni, tisztán el akarom különíteni a bizottsági és a parlamenti javaslatot. Igazi tárgyalásokra lenne szükség, nem pedig az, hogy kicsit erre mozdulunk, egy kicsit arra mozdulunk. Úgy gondolom, hogy nekünk külön álláspontot kellene képviselnünk. Úgy gondolom, hogy ahelyett, hogy a második pillanat zöldebbé tegyük. Igazából a javaslatok összessége inkább a bürokráciát fogja erősíteni. Már hallhattuk a tegnapi viták során, és hogy már a bürokráciát sikerült csökkenteni egyik-másik területen, de én itt csak azt látom, hogy a bürokrácia növekszik, úgy látom, hogy a gazdákat, a termelőket megfoltják ezzel a sok bürokráciával, csak terhelik őket minden lehető alkalommal. Aztán a kistermelőket látom a középpontban, és kérdezem, hogy miért nem foglalkozunk a nagyobb üzemek. Igen, vannak kistermelők, de vannak nagyobb termelői üzemek, de mind a két féle típusú mezőgazdasági üzemet támogatnunk kell, mindenféle gazdára ki kellene, hogy terjedjen ez a rendszer. Mindenkinek túlélését kell biztosítani, akik ugye segítik a, a, az európai kérelmezését. Ami pedig a menürendszert illeti, tudom, hogy a bizottság nem igazán támogatja ezt, de én a, a menü a biztos, hogy a végén meg fog valósulni, és most már el is kell akkor kezdenünk beszélni és arról, hogy hogyan akarjuk ezt megvalósítani. Nem lehet az, hogy a bizottság azt mondja, nem, ez soha nem fog bekövetkezni, de én azt mondom, hogy ez a menürendszer, ez igenis meg fog jelenni, erre szükség van, és dolgozik el az erre vonatkozó javaslatokon. Itt el kell mondanom, hogy erre szükség van, hiszen ha az egységes mezőgazdasági támogatásról 97 és 2002 között ugye nagyon sokat vitáztunk, nagyon sokféle gazdának fizettünk ki, és most újraelosztásra kerülnek ezek a, a pénzek, a tejtermelőknek, a mindenféle különböző gazdáknak jut ez a pénz. És Európán eh, szerte itt a tisztában kell lennünk az, hogy ez hogyan érinti a jutenyésztőket, a teltermelőket, nagyon-nagyon komoly nehézségekkel fognak küzdeni ezek a terület következő években. Az én régiómban tudom, hogy ez nagyon nagy nagyon komoly nehézségeket fog okozni, már jelenleg is láthatjuk ezt, és a jövőben is erre számíthatunk. Ami a fiatal mezőgazdasági termelőket illeti, ez az egyik legkényesebb pont. Itt az előadó tekintetében elismerem azt, hogy próbálkozást tett arra, hogy megpróbálja megoldani a fiatal termelők problémáját. Ez lehet, hogy jó elgondolás, amit látunk. Úgy gondolom, hogy ez a rendszer akár működhet is, de hogyha a földet, a földhöz jutást támogatjuk, akkor lehet, hogy ez e, e, különbségeket okoz majd az egyes termelők között, hogy az egyik föld után több támogatás jár, míg az utca végén lévő másik e, gazda kevesebbet kap, és ez nehézségeket okozhat. Aztán a korai nyugdíjazás esetében fontos az is, hogy a fiatal gazdák akkor jussanak földhöz az idősebbektől, amikor valóban meg is tudnak aztán élni belőle, amikor valóban meg tudják ragadni ezt a lehetőséget. Azt kell mondanom az előadónak, hogy ez a rendszer Európa szerte csak akkor működne, hogyha kötelezővé tennénk, so, különben sok tagállam nem fogja támogatni a fiatal gazdákat, ha ez nem kötelező ez a fajta támogatás. Tehát itt vannak fenntartásaim ezzel kapcsolatban. Ugye itt arról beszéltük hogy a tagállamok a második pillérre esetében legalább 30 a különítsenek el kizöldítési intézkedésekre. Ez, ez szép hangzik, de hát tudják, hogy Nagy-Britanniában a nagyó, a második pillér keretében számunkra állnak rendelkezésre a legalacsonyabb összege. Itt a 40%-a az egységes kifizetéseknek az én régiómnak eltűnt, és máshová csoportosították, és hát ez, nagyon-nagyon rendkívül nehéz helyzetbe hoz minket például a, a második pillér tekintetében. Ez nagyon komoly probléma számunkra, nem tudom, hogy hogyan lehetne javítani ezen a helyzet. Tudom a szokásos választ, de igazából nem igazi indok ez arra, hogy valóban ezt az új rendszert próbálják bevezetni a miniszterek a helyszínen. Köszönet az előadónak ezt a jelentést, és várom, hogy együttműködjünk a jövőben. Amint elmondtam, nem értek minden egyet, de, de hát nagyon rosszat jelent el az, hogyha mindannyian úgy egyetértenénk mindenben ugyanúgy, tehát mindent meg fogok tenni azért, hogy megpróbáljuk javítani azokat a pontokat, amelyek úgy gondolom, hogy nagyon fontosak az európai gazdák jövőjének szempontjából. Grazie Jim, adesso Martin Osling, e poi Agnew. Martin. Köszönöm szépen, Ösling úr következik. Igen, hogyha megengedik. Én is először nagyon megköszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, és mi is próbáltunk együttműködni. Hát nem lehetett minden persze figyelembe venni, de majd remélem, hogy azért a tárgyalások folyamán még jó néhány pontot mi is be tudunk vinni ebbe a munkába. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy itt gyakorlatilag arról van szó, hogy egy kicsit ambiciózusabbnak kéne lennünk, mint a bizottságnak. Én azt gondolom, hogy az ambíciónk az lehet, hogy rossz irányba megy, hiszen nekünk igazából igyekezni kellene a bizottság eh, kiindulási alapját, ami egyébként jó irányba megy, eh, valamilyen eh, jobb irányba, például klíma és környezetvédelem, irányába tovább terelni, ami a kifizetéseket illeti, hogy tudja a fogyasztó, illetve az adófizető, hogy mire a fizet. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy nem feltart, fenntartható mezőgazdaságot ne támogassunk. Tehát gyakorlatilag ez itt talán a mi kritikai megjegyzésünk is. Tehát úgy látjuk, hogy igen, hogyha egyszerűsítünk, az rendben van, de hogyha a környezetvédelem terhére akarunk egyszerűsíteni, akkor mi azt nagyon kritikusan látjuk a vetésforgó vagy ültetési sorrenddel kapcsolatos kérdésben a bizottság javaslata nem annyira célra vezető, hiszen ők gyakorlatilag 70%-ra gondolják az ültetési sorrendet korlátozni, de hát ez igazából nem egy igazi vetésforgó vagy ültetési sorrend. Én, és ezért én gyakorlatilag azt gondolom, hogy hogyha ezt mi ellenőrzőten akarjuk csinálni, én nem hiszem, ez egy, e, higgyék el, hogy nem fogjuk tudni ezzel ellenőrizni ezt, és azt gondolom, hogy itt valami olyat kell tennünk, amely a monokultúrák ellen irányul, és e, e, az egyre jobban terjedő kukorica táblák ellen kell valamit tennünk. Tehát a zöldítés ügyében még igazából nem értük el a célt. Gyakorlatilag, amit viszont támogatnunk kellene ez a bizottság javaslatában, az az időpont, amit ebben a témában ki kellene tűznünk, annak érdekében, hogy ne lehessen egyre több zöld felületet kivenni a zöld területek területéből. A greeninggel kapcsolatos javaslat pontban, négy pontban javasolja a jelentéstevő ennek egyszerűsítését. Igen, a kisebb üzemek területén van egy ilyen javaslat Németországban is, hogy vegyük ki ebből a kerületből, területből. Ez Németországban azonban csak 50%-át érinti az üzemeknek, az EU-ban pedig már 80%-át érinteni. Tehát így gyakorlatilag a területek 20 százaléka egyáltalán nem, ér, egyáltalán nem érinteni a greening. Tehát én azt gondolom, hogy ha a 70 százalékot jónak tartjuk, akkor pedig hát a nagyobb üzemektől többet kell elvárnunk. És én azt hiszem, hogy ez jogos is lenne ez az elvárás, hiszen hogyha azt látjuk, hogy vannak 100 hektáros üzemek is ezek között, akkor itt akár lehetne eh, egy nagyobb elosztásról is eh, gondoskodni. De hogyha az ökológiai gazdálkodás által érintett területekből egyre kevesebb marad, akkor fennmarad a kérdés, hogy akkor hát mi marad egyáltalán ebből a greeningből? Már nincs az ültetési sorrend, nincsenek e, priorizálva az ökológiai felületek, akkor persze a közvélemény előbb-utóbb fel fogja tenni a kérdést, hogy hát akkor a közös agrárpolitikának egyáltalán milyen irányvonala van a fenntarthatóság, vagy pedig a status quo védelme irányába megy ez a kap. Tehát ez eléggé nehezen fogjuk tudni megmagyarázni majd a közvéleményünk előtt. Hogyha abból indulunk ki, hogy a tartós kultúrákat folytató üzemeknek lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy ezeket a célokat elérjék, akkor még egy dolgot hadd mondjak el, amit már tegnap is nagyon hevesen kritizáltam, hogy a 30%-os greening lépéseket nem lehet önkéntes alapon tenni. Össze kell kötnünk a 70%-os kifizetésekkel természetesen, hiszen sokan az önizgat, a 70%-os kifizetést majd én akkor zsebre teszem, és a környezet védelmünk, környezet kárára fogok gazdálkodni, és a többiek meg majd a 30%-ot megkapják. Tehát ez azt jelenti, hogy a 30%-os greening kifizetés és a 70%-os alapkifizetés között valamiféle átjárás kell találnunk, mert különben nem fogjuk tudni a fenntartható mezőgazdaságot elérni ezzel. Tehát itt azt gondolom, hogy nagy szakadék tátong a között, amit a jelentéstevő most itt javasolt, illetve az, amit mi hosszú távon kívánatosnak tartanánk. És akkor, hogyha Niklözünk kolléga azt mondaná, hogy ez a menü a gondolkodás, ez hát a greening területén a tagállamok részéről egy lehetőség. Hát ezzel gyakorlatilag megnyitunk egy dobozt, amiből nem tudjuk, hogy mi fog előjönni, hogyha mi egyszerűen azt mondjuk, hogy menüszerűen ők válogathatnak a tagállamok a az intézkedések között. Én azt gondolom, hogy ezt nagyobb komolysággal kellene kezelnünk, hiszen hogyha látjuk, hogy a tagállamok a greening ellen hogyan védekeznek kézzel lábbal, hát akkor én azt gondolom, hogy itt nagyon kell vigyázni, hogy nem lehet csak azt mondani, hogy válogassatok erről a menü e, étlapról, és majd valami csak kijön a végén e, a kap területén. Én azt gondolom, hogy az aktív gazda meghatározásával kapcsolatban már előzetesen abban állapotunk meg, hogy készítünk egy pozitív és egy negatív listát. Én azt hiszem, hogy ez egy jó eljárásmód lenne, és ahogy a jelentéstevő is elmondta, itt még nem értük el a kívánatos szintet, tehát itt még biztos, hogy fogunk tudni tenni ezt vagy azt. Tehát, eh, hogy itt milyen kifizetéseket alkalmazzunk. Azt gondolom, hogy ezt még majd bővíthetjük, ezt a kört, és itt még majd fogunk javaslatokkal is élni. A döntő pont, ami egyébként a jelentéstevő eh, tervezetében szerepel, ami viszont teljesen rossz irányba mennek. Eh, mégpedig ez a 35 ezer eurós kifizetés egy olyan eh, gazdaság részére, aki hajlandó termelni. Tehát én azt gondolom, hogy egyrésztről a kis gazdákat támogatni szeretnénk, és másrészt pedig 35 ezer eurót felkínálunk valakinek, hogy hajlandó legyen kiszállni a termelésből, hát én azt hiszem, hogy ez teljesen kontraproduktív eljárás, és ezzel, azzal az érvel, hogy mi a struktúra váltást akarjuk ezzel támogatni, de hát tulajdonképpen egyrésztről a kisüzemeket most fenn akarjuk tartani, támogatni, másrésztről meg, meg felkínálunk nekik valamit, hogy hagyják abba a termelést. Tehát ezt nem tudjuk igazából elmagyarázni a közvéleménynek, hiszen nagyon sok régióban a mezőgazdaságon kívül szinte nincs is más lehetőség a gazdák számára, hogy valami más, mással foglalkoznak. Tehát ez a egyrészt támogatjuk, hogy maradjanak azok, másrésztről meg, hogy hagyják abba a tevékenységet, ez teljesen érthetetlen. A minimális határ, felső határ megállapítása a capping az meg van egy ilyen elképzelés, hogy ezt egy kicsit fel kellene lazítani. Én azt gondolom, hogy kivenni a minimális felső határ alól a mezőgazdaságot, ez egy érdekes elképzelés, hogy gyakorlatilag megmentsük a mezőgazdaságot. Hát én, én azt gondolom, hogy itt a bizottság javaslata sokkal szimpatikusabb, hogy figyelembe kell venni a felső határ megállapításakor, hogy mindenki aki bizonyos területeken tevékenykedik, például Kelet-Németországban egyáltalán nem fog egy gazdát sem érinteni ezen a módon ez a szabályozás. Tehát ezt azért itt ezen még dolgoznunk kellene. A tagállamok közötti újra megosztás, felosztás területén azt gondolom, hogy helyes az elképzelés, csak nagyon fontos, hogy az Európai Unión belüli igazságosság kérdését azért fel kell tennünk, hiszen nem tudom, hogy most a jelen pillanatban ez az elképzelés megfelelő-e, de azt gondolom, hogy helyes az irány, mindenképpen az első és a második pillért együttesen kell kezelnünk, hiszen hogyha a másodikből az első pillérbe át helyezünk forrásokat, ez valószínűleg nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamok számára, de én azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan a másodikból az első pillérbe való átszortírozás, tehát fordítva viszont ez nem lehetséges. Tehát én azt hiszem, hogy egy-két elképzelést talán most itt el is felejtettem. Én azt gondolom, hogy még sok megbeszélés előttünk, de jónak tartom, hogy a fehérje növényeket szeretné a 7%-ba bevonni a jelentéstevő, tehát ennek, ezeknek a termelését támogatni. Ez egy pozitív dolog. Azt is mondhatnánk, hogy 15% a minimum legyen, de minden esetre, hogy a fehérje alapú növények szerepelnek benne, ez már egy jó dolog. Tehát vannak ebben pozitív elképzelések, negatív irányú véleményünk szerint is van közöttünk. Tehát mi azt gondoljuk, hogy jóval ambiciózusabbnak kellene lennünk, mint a bizottság, de nagyon fontos, hogy ne menjünk olyan irányba el, ami a, egész egyszerűen a kedvünk szerint, ahogy szeretnénk irányt vegye végül is magára. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a greening szempontját nagyon, ö, támog, továbbra is támogassuk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Martin Ennyú. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a jelentéstevőnek lehetetlen feladata volt. Nézzük akkor az egyes címeket. Aktív mezőgazdasági termelő, a tagállamnak kell ezt a döntést meghaznia, és az alapján, hogy kockáztatnak-e pénzt ebben az üzleti vállalkozásban. Mindenki, aki egy gazdaságra jutó támogatást kap, az az adófizetők pénzét kapja. ha valaki aktív gazda, akkor a saját pénzét tegye, és hajlandó a saját pénzét kockára tenni a gazdaságnál, akkor jogosult a kifizetésre. Ez ilyen egyszerű. A hazám is meghozta azt a döntést, hogy az egyén nem fordulhat az Európai Emberi Jogi Bírósághoz ezzel kapcsolatban, amit a kormány eldöntött. Aztán, hogy milyen eh, termőföld kategóriák jogosultak vagy sem, ezt is a tagállamnak kell eldöntenie, mert mondjuk eh, ki, hogy ha egy pozitív termőterület negatív termőterület ez, akkor pénzt akarítunk meg vele. Ami pedig a termelés diversifikációját illeti, a jelentéstevő jó irányba halad, de megkérdőjelezem, főként hazám szempontjából, hát van erre szükség? Nagyon kevés monokultúrás gazdaság létezik Nagy-Britanniában, például a Egyesek eh, csak repcét termesztenek, más nem, de ott is vannak környezetvédelmi szempontok. Nagyon érdekes ez a javaslat, amely az ökológiai szempontból jelentős területeket illeti. Az ugaroltatás esetére gondolok, például a hüvelyeseknél. Ez úgy tűnik, hogy két legyet ütünk egy csapásra, mert hogyha valakinek eh, kétféle, valaki kétféle kultúrát termeszt, és egy harmadikat is kell még találnia. Ugyanakkor viszont ott van a 70%-os ugaroltatás, de hogyha valaki például borsót és babot termeszt, akkor mágikus módon megszabadul ezektől a követelményektől. A WTO szabályait egyébként itt figyelembe kéne venni, aztán pedig a capping, a felső határát kategorikusan elutasítjuk, ugyanis a költségvetésbe, a mezőgazdasági költségvetésbe egy eurót, ha beteszünk, akkor egyet kapunk vissza, de most már az új rendszerben pedig még kevesebbet. A fiatal gazdákra vonatkozó rendszer pedig szerintem nem fog hozzájúrni vérfrissítéshez, hogyha valaki egy gazdaságot akar létesíteni, szerintem ez a rendszer semmilyen változást nem hoz számára. Azt hiszem, hogy csak úgy lehet vérfrissítést elérni, hogyha egyfajta rendszert alakítunk ki, vagy például egyfajta mobilitási rendszert, de Szerintem ezzel a javasolt rendszerrel egyszerűen csak azt gyorsítjuk fel, hogy mondjuk az apáról hamarabb száll a fiúra a gazdaság. De a tagállamok pedig a kisgazdaságoknál teljesen máshogy látják ezt a helyzetet. Ez írtózatosan bonyolult 28 tagállamnál, és egyszerűen nem vagyok hajlandó megengedni, hogy a brit adófizetők pénzét ilyenekre pazarolják. Azt hiszem, hogy drámai csökkenés fog megvalósulni, például a tejmarhákat tenyésztőknél borzasztó nagy bevételcsökkenés, úgyhogy azt valahogy ellensúlyozni kell. Köszönöm szépen. Elizabeth Kostinger. Köszönöm szépen, most pedig Köstinger asszony lesz majd Balcsavószki utána következő. Köszönöm szeretnék köszönet mondani az előadónak, Szantos úrnak a munkájáért, az erőfeszítéseért, hogy megpróbáljon egy olyan jelentést elkészíteni, amely megfelelő irányba mutat nagyon sok kérdés tekintetében. Én teljes mértékben támogatom is e pontokban, de viszont szeretnék rámutatni néhány olyan pontra is, amelyek még vitatottak, és az egyik a legkényesebb kérdés, ez pedig az újra elosztása a támogatásnak. Szem előtt kell tartanunk azt, hogy itt nem csak politizálunk, hanem törvényt alkotunk e termekben, és itt egy jogalkotási megoldást dolgozunk ki, amely végül törvény erőre fog lépni. És hát itt az alapvető szabályok, amelyeket itt szem előtt kell tartanunk, azok a szerződésben lefektetett szabályok így például senkit sem szabad diszkriminálni az Európai Unió területén, az, az alapján, hogy milyen állam, mely államnak a polgára, és különböző gazdák között sem tehetünk semmiféle különbséget, semmiféle diszkriminációnak nincs helye a kap kidolgozása során, tehát a regionális különbségeket is figyelembe kell venni, de a tagállamokat egyformán kell kezelnünk, nem szabad egyes tagállamok polgárai között különbséget tennünk. Az állampolgárság alapú különbségek bizonyos fokig csökkentek, mert a bizottsági javaslat ebbe az irányba mutat. A jelentés, a parlamenti jelentés egy kicsit még tovább megy, de úgy látom, hogy még mindig nagyon az eltérések, és itt már említettem egy példát, amelyet most megismételnék, van két tagállam, Dánia egy régebbi tagállam, és Litvánia egy új tagállam, amelyek földrajzilag tulajdonképpen ugyanazon hosszúsági fokon találhatók, 216 millió hektárral rendelkeznek tulajdonképpen. Ugyanakkor a terület, de Dánia 900 ezer eurót támogatást kap évente, míg Litvánia csak 450 ezer eurót. Tehát e, láthatjuk, hogy nők a különbségek, és ezek régebbi számadatok, a különbség azóta csak növekedett. Tehát tehát itt óriási a különbség, és azt jelenti, hogy a litván mezőgazdaság egyszerűen versenyképtelenné válik, és, és egyszerűen nem tud lépést tartani azon mezőgazdaságokkal, amelyeket nagyobb mértékben támogatni. Nyilvánvalóan a költségek lehetnek különbözőek, de a mezőgazdaság területén ezek a költségek nem annyira különbözőek, mert a, a trágya, vagy a gépek, vagy a, különböző gyomírtók ára nem annyira különböző az egyes országokban. Lehet, hogy néhány tagállamokban valami olcsóbb, de igazából itt egy nagyon nagy problémával kell szembenéznünk, és ez a történelmi kritérium miatt alakult ki ez a helyzet. Ez azt jelenti, hogy bizonyos tagállamok több támogatásban részesülnek, mert régebben több támogatást kaptak, míg újabb tagállamok esetleg nem kapnak annyi támogatást, mert uh, ők korábban ugye nem kaptak semmiféle támogatást. Ez nem felel meg a szerződéseknek, éppen ezért egy alternatív megoldást kell találnunk, amely a szerződések szellemének megfelel. Az új tagállamok a saját költségvetésükből bizonyos összegeket már kifizettek annak érdekében, hogy további támogatást nyújtsanak a mezőgazdaságnak, amely az unió részéről ugye kevesebb támogatást kap, és lehet, hogy most hasonló megoldásra van szükség, drámaian csökkenteni kellene a kifizetéseket. Ez egy komoly kérdés, értem, de lehet, hogy a, az összes tagállamban a költségvetésből kellene kiegészíteni az uniós támogatásokat. Így a, akkor az új rendszer működőképes lenne hogyha valami kevésbé igazságtalan, az sajnos még mindig igazságtalan. És az új tagállamokban nekünk sikerült valahogy megoldani a problémát, de hát látjuk azt, hogy egyre nagyobb a szakadék Európa egyes részei között, és ez ahhoz vezet, hogy Európa egyes részein a mezőgazdaság összeomlik, és ez pontosan a támogatások, a kifizetések különbségéből adódik, éppen ezért ezt kérem, hogy gondosan vizsgálják meg, és egy olyan javaslatot dolgoztak, ami teljes mértékben igazságos. Nincs olyan, hogy viszonylagos igazságosság. Az is igazságtalan, ami egy kicsit igazság. Köszönjük szépen, Valcsavuszki úr. Elizabeth Köztinger kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet az előadónak, Luis Kápolás Santos úrnak az eddig elvégzett munkáért és azért is, hogy az árnyék előadóknak lehetőséget kínált arra, hogy befolyással a jelentésre, és nagyon jó, nagyon intenzív beszélgetéseket folytattunk. Tehát az előadó módosító indítványait olvasván azonnal egy kérdés merült fel bennem, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy az előadó nagyon sokszor azt a fogalmat használja, hogy más területeken gazdálkodó személyek, más gazdálkodók ezt a fogalmat jó lenne, ha közelebbről is tisztáznánk. Igazából konkrétan nem tudom elképzelni, hogy ez mit jelent, milyen más gazdálkodókról van szó, akiket mondjuk a vidékfejlesztési alapból támogatni lehetne. Ugyanakkor felmerül a kérdés a közvetlen kifizetések esetében, hogy hogyan lehet meghatározni az aktív mezőgazdasági termelőt. Ugye itt egy közvita is folyik arról, és ez mindig arra ösztönöz bennünket, hogy csak azokat kellene támogatni, akik valóban a termelésben részt vennek. Ezzel kapcsolatban tényleg fontos lenne és kívánatos, hogyha nagyon világos definíciót dolgoznánk ki az aktív termelőre vonatkozóan, hogy aztán ne kelljen később újra és újra megpróbálni indokolni azt, hogy miért kap ez vagy az támogatást, miért kap uh, valaki mezőgazdasági támogatás. Üdvözlöm az előadó javaslatait arra vonatkozóan, hogy a környezetvédelmi intézkedéseket hogyan vezessük be, és hogy a vidékfejlesztési támogatások 30%-át jó lenne, hogyha a környezetvédelmi fejezethez rendelnénk. Igen, ez megfelel annak, amelyet az agrárreform céljaként ugye részben már kitűztünk, mert ugye ökológikusabbá szeretnénk tenni a mezőgazdaságot. Mered meg Génész kollégám már említette, a referencia értékekkel kapcsolatos vitát a biogazdálkodások esetében is nagyon világosan megfogalmazásra került, és már nem vitatott az, hogy mi a referencia. Szeretnék még egyszer arra utalni, hogy a megfelelő tanúsítványok, megfelelően tanúsított, ellenőrzött programok, amelyek néhány tagállamban már már léteznek, semmiképpen sem szabad, hogy hátrányban részesüljenek, vagy igazságtalan elbánásban részesüljenek. Itt elsősorban a biológiai gazdálkodások gondolkodok. Itt már nagyon sok tagállamban ugye működő rendszerek vannak, már nagyon sokat tettek ezért a fajta gazdálkodásért, és a, ez már a greeningen túlmutat, amely itt megvalósult bizonyos tagállamokban. Egnyú kolléga úr, ugye említette már a fiatal gazdák helyzetét, hogy az átadás az apáról fiúra szállása a termőföldeknek jó lenne, hogyha felgyorsul, na, és hát esetleg a lányaikra is átadhatnák, lányaiknak is átadhatnák a földeket, ezt is említsük meg. És úgy gondolom, hogy itt valóban a nőket is támogatni kéne, a képzési programokat, és ezt is figyelembe kellene venni a vidékfejlesztés a mezőgazdaság területe, hiszen a mezőgazdaságban nők is nagyon sokat tesznek, a mezőgazdasági üzemeket nagyon sok esetben ők viszik a hátukon, jó lenne, ha itt erre utalnánk, és hogyha megfelelő intézkedésekkel támogatnánk őket is ami a szerkezetváltást illeti és az egyszeri kifizetést tehát javaslatot illeti, tehát hogy 5 évre egy egyszerű kifizetéssel támogassák a szerkezetváltást. Itt felhívnám a figyelmet arra a problémára, hogyha az elszámolás során, az elemzés során bármiféle probléma felmerül, akkor a gazdák számára fennáll a veszélye annak, hogy a a teljes öt éves összegnek egy nagyon nagy részét vissza kellene fizetni, tehát jó lenne, hogyha óvatosan megvizsgálnánk még egyszer ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy mindenféle lehetséges problémára való tekintettel is meg kellene vizsgálni ezt. Aztán a, a célhoz kötött befektetések támogatása úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos pont, azért is, mert gondoskodnunk kell arról is, hogy Európán belül egyenlő feltételek uralkodjanak, és hogyha az Európai Unióban ezzel kapcsolatban változások történnek, akkor Európa szerte minden gazdának ugyanazt a támogatást kell tudnunk nyújtani. Ami az erdészetet illeti, üdvözlöm az előadó javaslatait, de örülnék, ha tisztább, világosabb lenne a versenyképességre vonatkozóan a fogalmak meghatározása. Továbbra is meggyőződésem az, hogy a 2020-as célokra való tekintetes ambíciózusabbnak kellene lennünk az erdészet területén, itt az energiatermelés, a klímavédelem, a környezetvédelem is céljait is meg tudnánk valósítani megfelelő erdészeti intézkedésekkel aztán a jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területekről is esett szó, úgyhogy ezt nem ismételném, mert még egyszer köszönetet mondanék az előadónak, hogy a javaslatunkat figyelembe vette. Én itt szeretném Dorfman jelentése határozottabban hivatkoznánk, ezt ugye nem a régiben fogadtuk el. Itt még ö, határozottabban felléphetnénk, mi kívánsággal határozottabb is megfogalmaznánk. Aztán a javasolt dátum, az szintén pozitív, hiszen ez jele annak is, hogy az Európai Parlament ezt fajta újfajta értékelés meg akarja valósítani, méghozzá belátható időn belül. A jelenlegi helyzetben ugye a jelenleg ismeretünk alapján ez még nem lehetséges. Ami a kockázatkezelést illeti, a bizottsági javaslatokkal szemben kritikus vagyok, de az előadó javaslataival szemben is vannak fenntartásaim. Azon országok, azon tagállamok, amelyek nem kívánnak részt venni ebben, és erről már komoly vita volt, azok számára ugye nagyon nehéz az intézkedéseket finanszírozni. A 68-as cikk értelmében közvetlen kifizetéseket alkalmazó tagállamok ugye nem igazán élhetnek ezzel a lehetőséggel, meg mindenképpen fontos lépés az, hogy az előadó most már ezen intézkedések felülvizsgálatát is megcélozza, de úgy gondolom, hogy mezőgazdasági szakbizottságként mindenképpen azt is meg kellene vizsgálnunk, hogy ezt a területet hogyan tudnánk javítani. A vidékfejlesztés finanszírozása és az előadó által javasolt mellékletet üdvözlöm, hogy a jelenlegi helyzetet referenciaként kívánja úgy meghatározni nem csak a 2013-as évből indulnak ki, hanem a jelen helyzetből, és úgy gondolom a bizottság itt hibát követett el. Ha 2013-at venné referencia évnek, akkor ez semmiképpen sem tükrözné azt, hogy a következő hét évben aztán a kap területén milyen finanszírozási feladatok várnak ránt. Aztán egy fontos pont, amelyről nem esett szó, ez a társfinanszírozási ráták módosítása az előadóit 60%-ot javasol. Én ezt komoly fenntartással fogadom. Ismerem a vitákat arra vonatkozóan, hogy nagyon sok tagállamban, régióban komoly problémák merülnek fel a társfinanszírozással, nincsenek megfelelő források a társfinanszírozáshoz. Úgy gondolom mindannyian tisztában vagyunk ezzel problémakörre, és javasolnám, hogy a horizontális rendeletben határozzunk meg megfelelő intézkedéseket, de nem a vidékfejlesztési, társfinanszírozási rátákat kellene módosítani. Lehet, hogy az első ránézésre pozitívnak tűnik, de tulajdonképpen ez csökkentés jelentene nagyon sok tagállam számára, ahol igenis nagyon ambiciózus mezőgazdasági környezetvédelmi programok vannak már. Én nem szeretném itt a, a tagállamok felelősségét csorbítani. Úgy gondolom, hogy hogy a mezőgazdasági környezetvelemi programok finanszírozásának csökkentése nem lenne megfelelő, nem ezt a célt támogatjuk, mert ez nem áll a mi érdekünkben. Aztán az innováció, innovatív, innovációs partnerségek, a K plusz F támogatások tekintetében határozottan szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem tartalma mi a feladatunknak az, hogy különböző a koncerneket támogassunk ennek keretében. A kisebb kutatási kutatóintézeteknek kellene a lehetőséget biztosítani a, arra, hogy megfelelő támogatáshoz jussanak, és innovatív, jövőképes mezőgazdasági fejlesztésekkel álljanak elő. Aztán egy másik terület, amelyen az előadó javaslatai eh, jó szándékot mutatnak, de kissé összetettek a javaslatok, ezért nem igazán könnyen megvalósíthatóak, ez pedig arra vonatkozik, hogy az előadós a bizottság javaslatait is mindenképpen egyszerűsíteni kellene, a bürokráciát kellene csökkentni, hiszen a kis, kisebb üzem meg a kisgazdák komoly nehézségekkel küzdenek, ha arról van szó, hogy ezeket a bonyolult, összetett szabályozásokat betartsák tényleg támogatnám azt, hogyha a mezőgazdasági szakbizottság még több, még ambiciózusabb javaslatokat dolgoznak ki az egyszerűsítés érdekében. Ezt mindenképpen meg kellene tennünk, hiszen mi vagyunk az egyedülek, akik a mezőgazdasági termelők, a vidéki térségek érdekeit eh, képviselni tudjuk, tehát a tárgyalásokon mindenképpen ambiciózus eh, javaslatokat kellene képviselni. Köszönöm szépen, Elizabeth, és Paulsen alelnök úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megkérni önöket, hogy vegyék fel a fejhallgatót, anyanyelvemen fogok szólni. Kapula Santos úrnak szeretnék köszönetet mondani, ugyanis kitűnő munkát végzett és szemben azzal, amit a többiek elmondtak, én úgy gondolom, hogy kiváló munkát végzett, ugyanis megpróbálta figyelembe venni a különböző szempontokat, a különböző gondolkodásmódokat, és már a kezdetektől fogva egy kiegyensúlyozott dokumentumra törekedett. Én inkább gyakorlati, gyakorlatias öreglány vagyok, talán egy kisé ide, ideológiai megközelítésű, és azt gondolom, hogy meg kell erősítenünk álláspontunkat. Én igazából nem foglalkozom azzal, hogy ki mit mondott. Hát ha egyetértünk az Európai Bizottsággal, az önmagában azért még nem jelent katasztrófát. Szeretnék csatlakozni egy másik szemponthoz is, ami elhangzott, illetve reagálni arra. Most, hogy a valóságot részleteiben vizsgáljuk, úgy gondolom, hogy talán mindannyian meg kell engedjük magunknak, hogy észbe tartsuk azt, hogy talán végül nagyon komoly prioritásokhoz kell ragaszkodnunk, hogyha csökkentik a költségvetést. Főként, hogyha a második pillért nézzük meg, nagyon körültekintően gondolnunk kell arra, hogy mit gondolunk elengedhetetlenül fontosnak. Hogyan maradhat Európa életben? Hol tudunk lemondani dolgokról, de anélkül, hogy az katasztrófához vezetne? Ha megnézzük a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet, a gazdálkodást, azt hiszem, hogy az egyes pillérből a 30 százalék szerintem egy olyan alapmegközelítés, amit mindenkinek támogatnia kell. Én egy kicsit a zöldekkel értek egyet, hogy ez ne legyen annyira önkéntes, hiszen a bevételnek csak, illetve a hozzájárulásnak csupán 30%-át veszítik el. Nem tudom, hogy ez a környezet szempontjából jó-e vagy sem. Talán ez a kereszt megfelelésbe is be kellene tagozódjon. Van egy olyan pont, ami a kizöldítésre vonatkozik, és szerintem ez a mai helyzetben a legfontosabb pont, ez pedig az, hogy vannak olyan téli zöldmezős területek, tehát hogy nem engedjük, hogy hónapokon keresztül a földek üresen álljanak, és ki legyenek téve esőnek, hónak. Megpróbált egyébként Németország például egyfajta monitoringot bevezetni szatellitrendszer segítségével, de ez nem sikerült. De ezt egy kicsit azért meglepőnek tartom, hogy nem tudunk fényképes bizonyítékot gyűjteni arról, hogy mely mezők zöldek, melyek pedig nem. Ezek a szempontok még nem lettek írásban lefektetve, de ezeken talán el kellene gondolkoznunk. Aztán van még egy szempont, hogyha mezőgazdaságról, vidéki területekről beszélünk, a kevésbé előnyös helyzetű területekről, és ez pedig az, hogy meg kell őriznünk teljesen mindegy, hogy mi történik a biodiverzitást. Itt pedig Akár a génmódosításról is beszélhetek. Itt eh, nem a vadvilágról, hanem a mezőgazdaságról, tehát a különböző növényekről, illetve azon különböző állatokról, amelyeket tenyésztünk gazdaságainkban, ezeket a jövő számára meg kell őriznünk. Olyan rendszerünk van, ami egyre központosítottabbá válik, és gyakorlatilag néhány nagy vállalat uralja például a vetőmagipart, de egyébként ugyanez a helyzet az állatoknál is. Ezért tehát a helyi fajtákat kell megőriznünk, legyen ez a központi szempont. Nem annyira nosztalgikus okokból, hanem egyszerűen alapvető fontosságú gyermekeink jövője szempontjából, hogy a genetikai diverzitás érintetlen maradjon. Teljesen mindegy, hogy milyen intézkedést használunk a jövőben az új fajok kifejlesztése szempontjából. És ami az utolsó részt illeti, nagyon sokat beszéltünk ezekben a vitákban a kizöldítésről, a környezetvédelmi szempontokról. Ez nagyon helyes egyébként, hogy a mezőgazdasági pénz harmadát a környezetvédelemre fordítjuk, de akik itt ülünk, azt hiszem, hogy nagy részünk vagy vidéken él, vagy vidékről származik, és pontosan tudjuk, hogy soha nem lesz olyan élet, nem lesz élettel teli vidék, hogyha nem adunk egy emberi dimenziót a vidéknek. Ugyan, hogyha a szociokulturális aspektusokat figyelmen kívül hagyjuk. Szerintem sokkal többet kellene gondolni a falvak, a vidéki területek fejlesztésére. Olyan egyszerű dolgokra gondolok, hogy biztosítsuk például, hogy a fiatal nők ott maradhassanak vidéken. Egy kis hozzájárulással, mert hát ki akar gazda lenni, hogyha ott van az ember tök egyedül, hogyha nincsen lehetőség arra, hogy a gyereket bölcsödébe, óvodába adja. Szerintem ezek a szociális aspektusra is gondolnunk kell, a szociális rendszerekre. Ugyanis az élő, élettel teli, vibráló vidék megőrzése az egyik legfontosabb. Köszönöm szépen, lelnök asszony, most pedig Smith úr. Tá, Thanks, President. I'm... Köszönöm szépen, elnök úr. Paulson asszonyhoz csatlakoznék, támogattom én is a jelentéstevő megközelítését. Szerintem semmi okunk nincs arra, hogy a szakbizottság miért kellene eltérő álláspontot képviseljen az Európai Bizottságtól. Nagyon sok mindenben egyetértünk, szerintem örüljünk ennek. Azt hiszem, hogy ha a tárgyalások során kisebb a különbség közöttünk és az Európai Bizottság között, az még mindig jobb, mintha az Európai Bizottság és a tanács között kisebb a különbség. Úgy tűnik, hogy nem sikerül nagyon jól alkalmazkodniuk a Lisszaboni rendszerhez, úgyhogy nekünk kell ezt megtennünk helyettük, még költségvetés tekintetében, meg aztán főként. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság javaslatait valóban támogathatjuk sokat közülük, és eh, ennek örülhetünk. Én a vidékfejlesztési eh, dossziénál árnyékjelentéstevő vagyok, Azonban a közvetlen kifizetéseknél az állandó füvesített területeknél eh, egyes szövegtörlésekkel nem tudok egyetérteni, ami pedig a vidékfejlesztést illeti a reform elhalasztásánál Szerintem legalább szóban nagyon sokan támogattuk ezt az álláspontot, és ha a tagállamok nem tudtak megfelelő feltérképezést kialakítani, akkor szerintem nekünk nincs okunk arra, hogy ezt a jogszabályt jóvá hagyjuk. A nemzeti és regionális terveknél a kevésbé bürokratikus meg megközelítés is üdvözlendő, aztán pedig, ha az Európai Bizottság két hónapon belül nem hoz döntést, az szerintem nagyobb világosságot kell eredményezni, illetve erre kell törekednünk, és a 30% megőrzése a Natura 2000 vagy bio kifizetes esetében ennek is nagyon örülök, és ragaszkodnék hozzá. Örülök, hogy vannak lehetőségek arra, hogy bátorítsuk az együttműködést a mezőgazdaság egy környezetvédelmi területen a gazdák között. Szerintem itt is jó irányba történtek lépések a jelentésben. De talán eltérő a filozófiai megközelítésünk a kis, gazdaság, kis gazdaságoknál, tehát hogy azok a 35 ezer eurós indító támogatást kapjanak, szerintem ez nem a jövőbeli jövőbe történő befektetés, hanem egyfajta szociálpolitikai hozzájárulás, és ezzel nem tudok egyetérteni. Nem gondolom, hogy ez a közpénzeknek helyes felhasználása, hanem igenis a gazdáknak kell a kockázatkezelést saját pénzükből megvalósítani, így módon ugyanis a kettes pillérben található pénzösszegeket a spekulációs piacnak tennénk ki. Ami pedig a befektetési szabályokat illeti, a az öntöző rendszerek esetében ezt a különböző országok nagyon különböző módon használják, ezért nem gondolom, hogy a mezőgazdasági környezetvédelmi rendszerek mesterséges prioritási felállítását támogatni a szájtól szenvedő területeknél nem hiszem, hogy ez a megfelelő mód. Vidékfejlesztési programok vannak érvényben, az alulról felfelé történő rendszert nagyon is támogatjuk, hiszen helyben tudják a legjobban, melyek a prioritások. Nyilván a magánszektor is részt vesz ebben, nagyon pozitív egyébként, hogy a magánszektor nem vezeti ezeket a rendszereket. Fontos különbségnek tartom ezt. Nyilvánvalóan többet szeretnénk látni az együttműködési projektekről a gazdák esetében, illetve a termelőszövetkezetek létrehozásáról és támogatásáról. Szerintem ez egy nagyon pozitív esemény, és a vidékfejlesztési rendszernek egy nagyon népszerű aspektusa. Szerintem ezt föl kellene egy kicsit tuningolni ebben a javaslatban, de általánosságban nagyon várjuk, hogy mi történik ezzel a dossziéval. Gratulálunk Luisnak, és köszönjük, hogy figyelembe vette az álláspontunkat. Köszönöm. degli Giancarlo Köszönöm szépen Smithnak. Giancarlo következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, nagyon köszönöm a jelentéstevőnek ezt a nagyszerű munkát, és én néhány pontot szeretnék kiemelni. Hogyha ugyanis elolvasom a bizottság javaslatát az elmúlt hónapban, akkor megállapíthattuk, hogy nem minden illeszkedik a kontextusba. Tehát a nyolcas cikkel kapcsolatban vannak tematikus programok, és a 21-es cikkel kapcsolatban pedig a gazdaságokkal kapcsolatos pontokat említeném meg, de itt nagyon gyakran nők dolgoznak, 80%-át az alkalmazottaknak a nők teszik ki, és ezért nagyon nehéz helyzetben vannak, és gondolnunk kellene a nőkre, akik gazdaságokat vezetnek, tehát a gazdálkodó hölgyekre. Nem szabadna őket kifejlejteni, hiszen ők nagyon lényeges E, részét képzik. A 20-as cikk 4-es bekezdését már a kollégáim módosították, de ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy érdekes lehetne egy garancia alap kialakítása a fiatal gazdák számára, tehát gyakorlatilag támogatást e, nyújtana például gazdaságok e, üzemeltetéshez, alapításához 25 ezer eurós értékben. És egyébként kaptunk a bizottságtól egy választ az elmúlt héten egy kérdésre, amit feltettem. Egyébként eléggé pozitív volt ez a válasz, egy közös stratégiai keretprogram kialakításával kapcsolatban 2014 és 20 között, hogy hogyan lehetne kedvező kamatozású kölcsönöket a fiatal gazdák számára, az ő támogatásukra kialakítani, és én meg vagyok arról győződve, hogy sok szubvenció és motiváció létezik, de ha egy ilyen formában tudnánk őket támogatni, akkor én azt hiszem, hogy ez alkalmas lenne arra, hogy egészen felelős gazdálkodásra tudnánk a fiatal gazdákat motiválni. Köszönöm szépen, Giancarlo mondja az elnök, és most még 20 kolléga szerepel egyébként a listámon. Azt gondolom, hogy mostantól be kell vezetnünk a három perces hozzászólási határt. Michel Dantán következik majd Bové kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr! És ma reggel óta nagyon sok minden elhangzott a környezetvédelemmel kapcsolatban, a zöldítésre vonatkozó támogatásra kapcsolatban, és most emlékeztetném önöket arra, hogy itt egy gazdasági tevékenységről beszélünk, tehát mi egy gazdasági, gazdálkodó ágazatot ö, szeretnénk ö, itt támogatni. Egy olyan szektor, ami az exportban is részt vehet, és ellátja az európai polgárokat hozzájárul Európa gazdagságához. Ne feledkezzünk el erről a szempontról sem. Tehát itt olyan nők és férfiak dolgoznak, akik érdekében tennünk kell valamit annak érdekében, hogy megérje számukra ez a munka. És hallottam Remeskovszki kolléga eh, részéről sok megjegyzés, amit egyébként megértek, de azért azt is tegyük hozzá, hogy eh, számos országában az öreg Európának. Ezek a támogatások oda vezethetnek, hogy el fognak tűnni bizonyos gazdálkodási formák, például az állat, tenyésztő üzemek, ők fogják ezt a legjobban rá megsínyleni, és hogyha nem sikerül az összekapcsolt támogatást megvalósítani, akkor lesznek régiók, ahonnan a mezőgazdaság el fog tűnni. Nagyon köszönöm a jelentéstevő javaslatait, és két-három kérdést szeretnék neki feltenni. Először is az ökológiai komponenssel kapcsolatban, tehát a greeninggel kapcsolatban elvileg ez nem egy problematikus dolog, de a támogatást az alaptámogatástól le kellene választani, hiszen különböző módszerünk van arra, hogy hogyan számítjuk ezt, tehát a gazdaságra vetítjük, vagy pedig a terület nagyságára tehát gyakorlatilag ez ugyanis bizonyos árrésekhez vezethet, és ezek pedig eléggé jelentősek is lehetnek, tehát azt gondolom, hogy fontos lenne megbeszélni azt, hogy a gyakorlatban hogyan történjen ennek a kiosztása. A következő kérdés pedig a víz, az öntözéssel kapcsolatos kérdés. Tehát szeretnénk az olyan régiókra nézve, ahol nem áll rendelkezésre annyi víz, ott szeretnénk ezt valamilyen módon szabályozni, hogy ne növeljük a víz szűkét ezeken a területeken. Tehát, hogyha ezt a víz komponenst bent tartjuk a szabályozásban, holott már többször elmondtuk, hogy mi szeretnénk a keretszabályozásból kilépni ilyen tekintetben, a, főleg abban az esetben, hogyha ezt nem minden egyes európai országban alkalmazzák. Vannak itt természetesen ö, más feltételek is, tehát vannak olyan területek, ahol ö, ez egy nagyon komoly korlátozást jelent, és nagy nyomást jelent a gazdálkodók számára. Most nem mondhatjuk azt, hogy minden egyes hegyvidéki terület a nagyon hátrányosak közé tartozik. Tehát azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy a zöld területekre vonatkozó szabályozásra nagy súlyt helyezzünk, hiszen elmond láttuk, hogy itt 10-15 éves időszakonként azért ezt vizsgáljuk meg, hiszen van, amikor ezt átalakítják, tehát hogyha nincsen lehetőség arra, hogy bevessék ezeket a területeket folyamatosan, akkor ezek a területek minőségileg csökkenni fognak és ez nagy gondot jelent. Van még egy olyan szektor, ahol már most nagyon nagy gondjaink vannak, és a, gaz, a tudósok azt mondják, hogy már itt bizonyos klímaproblémák problémák e, a, emiatt csökkentek a zöld területek. Igen, köszönöm szépen. Most már csak két és fél percet tudok biztosítani a hozzászólóknak Úgyhogy eh, nézzék az órát, mutatom az időt, hogy kinek mennyi hozzászólás ideje van, parancsoljon. Monsieur le Président, euh, tout d'abord, effectivement... Elnök úr, én szeretnék egy kis preambulumot előre bocsátani, ugyanis a riói csúcs találkozó ezen a héten fog kezdődni. És nekem az a benyomásom, hogy a nemzet közi problémákkal teljesen ellentétben állnak ezek a pontok, amiket itt kidolgoztunk. És a kollégáknak igazuk van, hiszen itt a költségvetés legitimációja a kérdés, ahogy a kolléganőnk az előbb említette. Tehát nagyon fontos, hogy koherens politikát kell folytatnunk, és ennek lehetővé kell tennie azt, hogy el kell fogadni, hogy adókat kell bevezetni annak érdekében, hogy koherens szakpolitikákat lehessen folytatni. De jelen pillanatban vannak elemek a jelentésben, amelyek pont a koherens szakpolitika ellen mozognak. Talán hadd említsek meg néhány dolgot. Most a pozitív dolgokat nem ismert, hiszen nincs időm rá, nem fogom megemlíteni, de most éppen ezért a negatív pontokra fogok először kitérni. Az első negatív elem a kis üzemekkel kapcsolatos, kis gazdálkodókkal kapcsolatos, hiszen azért itt történt előrelépés, ez az 1500 euró, ez egy kis előrelépést jelent, azonban más részről veszélyesnek tartom azt, hogyha a kis gazdák esetén a tevékenységük befejezését 35 euróval akarja díjazni hát ez a folyamatot fel fogja gyorsítani. Ezek az üzemek el fognak tűnni emiatt sokkal gyorsabban. Én ezt nagyon nyugtalanítónak tartom. Tehát ezeknek ugyan szükségük van egy megfelelő ellátása, azonban itt valóban ellentétet teremtünk. A felső határok bevezetésében is úgy látom, hogy ellentétes fejlődést eh, láthatunk, tehát itt ez a 70 vagy 80 százalékos kérdés, hogy a felső határ hol eh, helyezkedjen el, ez is eh, gondot jelent, hiszen itt az 500 ezer vagy 600 ezer eurónál helyezkedjen el, ez talán még nem is annyira nyugtalanító, de itt most beillesztésre került egy olyan bekezdés, ami a kollektív gazdálkodást kiveszi ebből a körből. És ezt viszont én helytelenítem, hiszen mondjuk én franciául olvastam ezt a szöveget, de én ezt nagyon veszélyesnek tartom. Tehát a kollektív gazdálkodás esetében nem lenne felső határ a javaslat értelmében. A következő a vetésforgó, az ültetési sorrend kérdése. Ennek bele kell kerülni a szövegbe, hogyha ezt nem tesszük bele, akkor nem lesz elegendő biztosítékunk, hogy megtörténnek ezek a lépések. Az ökológiai területek támogatása jó, jó véleményem szerint a greeninggel kapcsolatban viszont utalnék arra, hogy veszélyes, hogy az öko certifikátokat a lobby csoportosulások is nyújthatják, és ezek lehetséges, hogy nem lesznek nemzetközileg elismert öko certifikátok, vagy akár ellentétesek lesznek az EU érdekeivel. A tagállamok kérdésében pedig hadd mondjam el azt, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, ami az újraelosztást illeti, hiszen itt veszélyes helyzet alakulhat ki. Nem mondhatjuk azt egy részről, hogy ugyanazokat a jogokat szeretnénk minden gazda számára, és máshol pedig ellentmondó szabályozásokat alakítunk ki. Tehát itt arról van szó, hogy a kap... Nem, elnézést, most még ö, beszélhetünk a kapról, és meg kell szervezni a ö, vitát, és nem tartom jónak, hogy nem biztosítunk elegendő időt arra, hogy mindenki elmondja a véleményét, hiszen ez egy rendkívül fontos kérdés a kap kérdése. És tehát, hogy az egyik bekezdésben azt írjuk le, hogy gondoskodni fogunk arról, hogy az, hogy nem léphet 30% alá valamelyik ország 2014-ig. De még nagyon sok mindent szerettem volna elmondani, ezeket majd írásban benyújtom, de minden esetre ez nem elegendő, véleményem szerint itt ez a mai eszmecsere, nem megfelelő. Szóval, Hölgyeim és uraim, hogyha így folytatjuk a vitát, akkor nem fogjuk tudni 12.30-ig befejezni, úgyhogy két percet tudok adni mindenkinek. Ne hozzunk fel olyan kérdéseket, amelyeket már megbeszéltünk, és akár írásban is be tudjuk terjeszteni a hozzászólásainkat. Úgyhogy mindenki két percet kap. Ja, Perez, bardzo proszę. Następnie e, pani... Perez asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Tisztában vagyok azzal, hogy ez nem könnyű feladat, tehát hogy a különböző álláspontokat figyelembe vegye, ugyanis egyesek számára túl ambiciózus, egyeseknek kevésé, egyeseknek túl zöld, másoknak kevésé, Úgyhogy az a fontos, hogy próbáljunk meg egy határozott álláspontot képviselni parlamentként, hogy, amit majd meg tudunk védeni a tárgyalások során. Szeretnék köszönetet mondani, hogy figyelembe vett olyan szempontokat, mint például a rugalmasság a greening esetében, így módon alkalmazkodni tudunk a mezőgazdasági realitáshoz az Európai Unión belül. Szerintem a legnagyobb veszély a környezetvédelem számára, hogyha van egy elhagyott vidéki területünk, ezért a zöld kifizetések tekintetében megvalósuló intézkedések alapvető fontosságúak a gazdák számára. Ami a maximum a felső határokat, a keppinget illeti, szerintem helyes, hogyha a termelőszövetkezeteket ebből kivesszük, ugyanis nem lenne egyébként érthető, hogy egyrésztről azt provokáljuk, hogy a gazdák ö, egyesítsék erőiket és tárgyalási erővel rendelkezzenek. Szerintem talán pontosítani kell itt majd a más jellegű szervezetekre vonatkozó álláspontot, és úgy gondolom, hogy helyes, hogyha az átmeneti időszakot kiterjesztjük, hogy alkalmazkodhassanak a gazdák az új alapkifezetésekhez olyan országokban, amelyek még a korábbi jogosultságokkal rendelkeznek. Szerintem valóban ezt az átmeneti időszakot ki kell igazítani, annak érdekében, hogy ne legyen túl hirtelen a váltás a gazdák számára. És ezzel is egyetértek, hogy mennyire fontos, hogy nagyobb tervezés valósuljon meg a vidékfejlesztési alap tekintetében a nők helyzetét illetően. Nem csak azért, hogy a férfiak, a vidéki férfiak megházasodjanak, hanem azért, mert a nők a vidéki területet nagyon is jelentősen tudják befolyásolni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon helyes kiinduló alap a vita szempontjából, és lehetőséget biztosít arra, hogy egyes témákban jobb tervezés valósuljon meg, de valóban olyan helyzetben vagyunk, ahol nagyon határozott álláspontot képviselhetünk parlamentként, és így módon az Európai Unió mezőgazdasági szervezeteit segíthetjük. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm a hozzászólónak. Duc asszony következik. You, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is kezdenem, és azzal köszönetet mondok az előadónak. Tudom, hogy ez egy nehéz feladat volt, és nagyon sok politikai kényes kérdés sikerült megbirkózni a jelentésében. De kezdeném akkor rögtön a költségvetésről. Ugye olyan javaslatokról beszélünk, amelyekhez még egyszerűen nincsenek számok hozzára, nem ismerjük a költségvetést, tudjuk, hogy korlátozottabbak lesznek a lehetőségeink de mindenképpen így arra kell koncentrálnunk, hogy hol tudunk értelmes támogatást nyújtani a mezőgazdaságnak és az agrárélelmiszer gazdaságnak. Ezen kívül az adminisztráció bürokráció csökkentés is egy fontos cél, de egyelőre nem nagyon látom, hogy ez hogyan valósulna meg akár a bizottsági javaslattal, akár a jelentésben javaslatokkal. És én ezt alapvető kérdésnek tartom, ezért ezt még tovább kellene folytatnunk van sokan javaslat, amely véleményem szerint túlságosan a brüsszeli irányításra koncentrál, sem annyira a tagállami felelősségre, amely szerintem sokkal észszerűbb lenne. Én több rugalmasságot szeretnék tagállami és regionális szinten, de nem támogatnám azokat a kísérleteket, amelyek célja, hogy Brüsszel beavatkozzon a, a, abba, hogy a 20 tagállamban és különböző régiókban hogyan gazdálkodnak a gazdák ha nagyon gyorsan megnézzük az egyes pillérrel kapcsolatos kérdéseket, akkor kétség sem fér ahhoz, hogy, hogy az első pillér történő elosztása források egy nagyon kényes kérdés Európa szerte. Észak Írországban, ahonnan én jövök, ott inkább az általány támogatásért, az általányban fizetett zöld kifizetés felé indulnánk, különösen a jó és a marha tenyésztős területén, és jó lenne, hogy ezt figyelembe vennék itt uniós szinten is. Aztán a konvergencia közelítés tempója nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslatok az észak-írországi gazdákat, különösen marha és jutenyésztőket nehézségekbe sodornak, különösen, hogyha ha meghallgatjuk ugye egy online javaslatait, ő, ő ilyen 7 éves konvergencia időszakra beszélt, ez észszerűbb lenne. Aztán nagyon-nagyon szigorú intézkedések hát láthatunk máshol, és nem lehet mindenkire egyforma megoldást ráhúzni. Menüre van szükségünk, rugalmasságra van szükségünk, és a regionális sajátosságokhoz kell igazítani a különböző intézkedéseket. De meg kell nézzük a különböző régiókat is, amelyek közül vannak olyanok is, amelyek nem tudnak regionális szinten minden kritériumnak megfelelni. Észak-Írország 95%-a gyepes, gyep terület. csak hogy ezért mi sok támogatásban részesülhetünk, és tulajdonképpen túlmegyünk azon, amennyi megkövetel Prüsszel. Jó lenne, ha ezt is valahogyan honorálni lehetne úgy gondolom, sokkal többre lenne szükség, több intézkedésre lenne szükség az úgynevezett történelmi legelők tekintetében is, és az élelmiszer előállítás, az agrárélelmiszergáz összesek támogatására is nagyobb szükség lenne. Kányata asszony, majd Dorfman úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is mindazokat támogatom, akik köszönetet mondtak Kapolás Santos kollégánknak a kiváló munkájáért. Köszönetet mondanék a nyitottságáért, nyitottságáért is, hiszen ö, ö, meghallgatta az itt képviselt tagállamok fenntartásait, és de számukra is ugyanazok a kérdések érdekesek, amelyek általában az európai gazdák számára. Én azokra a kérdésekről fogok most beszélni, amelyekkel kapcsolatban módosítókat dolgoztam ki. Számunkra a legfontosabb dolog az a közvetlen kifizetések tekintetében, hogy ami a, a többi tagállam számára is fontos. A 9-es módosító jó irányba mutat, de még ezzel együtt és 2020-ban 5,2%-kal alacsonyabb lesz a közvetlen támogatás szintje az én országomban, mint például Hollandiában, tehát továbbra sem beszéltünk egyenlő feltételekről az uniós tagállamokban. Éppen ezért azt javaslom, hogy a régi tagállamok ugyanolyan támogatásban részesüljenek, és ez az átlagos támogatások 80%-ánál semmiképpen se legyen kevesebb semmilyen, semmelyik tagállamban. Jelenleg a balti államokban, például Lettországban azt láthatjuk, hogy az átlagos európai támogatás 30%-et kapják a lett gazdák. Annak érdekében, hogy itt is egyenlő feltételeket teremtsünk, egész egyszerűen az elosztást kellene megváltoztatni, máshol akár 0,60%-kal csökkenteni, és már is e, a hasonló versenyhelyzetet tudnánk teremteni. itt egy három éves konvergencia időszakra vonatkozó javaslatot olvashatunk, de ezt olyan tagállamok támogatják, ahol olyan alacsony támogatás szintje, mint a balti államokban. Itt akkor már 2014-ben változtatásokra kerülhetne sor. De itt nem arra van szó, hogy bizonyos oldalról nagy valóságra van szükség, más államoknak meg áldozatokat kell hozniuk. A balti államok gazdái nem azt várják azoktól, a tagállamoktól, ahol a gazdák háromszor, hozzájuk képest háromszoros támogatást kapnak, hogy, hogy áldozatokat hozzanak, hanem azt várják el, hogy egyenlő feltételek uralkodjanak Európa szerte nézzük meg a Jáltai konferenciát, ahol a nyugati országok ugye úgy döntöttek, hogy a balti államok szovjet fennhatóság alá kerülnek. Ez egy történelmi tény. De eh, akkor most láss, látunk el azt is, hogy az uniós bővítés számunkra milyen eh, következményekkel járt. Itt vannak ezek az új tagállamok, itt új munkahelyeket kell teremteni, és új piacokat kell teremteni, tehát a mi szempontjánkat is kérem, hogy vegyék figyelembe. Kérem, hogy mindenki tartsa be a hozzászólási időt. Dorfman úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, igyekszem majd betartani, meglátjuk, hogy sikerül-e. Tehát köszönöm a jelentéstevőnek a munkát, amit számunkra elvégzett. Két-három pontot szeretnék csak kiemelni. Azt gondolom, hogy az aktív gazda, illetve a fiatal gazda témakörben nagyon kell vigyáznunk, hogy mennyi szubszidiaritásnak van értelme itt. Ugyanis, hogyha a tagállamnak nagyon sok lehetőséget nyitva hagyunk, akkor ugyanott fogunk kikötni, mint jelen pillanatban, tehát gyakorlatilag teljesen eltérőek lesznek a hozzáférési kritériumok a különböző tagállamok között. És talán ez egy pontot szeretnék javasolni az első pillér alatt, és ez pedig a jelentéstevő javaslata, hogy a konvergenciát az egyes tagállamok között lassítsuk le. És én ezt egyébként teljesen hibásnak tartom, ezt a javaslatot. Én azt gondolom, hogy a Kanyéte asszony tett javaslatot támogatnám, tehát hogy a konvergencia a tagállamok között egy ugyanolyan eszmecsere e, kérdését kell, hogy képezze, mint a, tagállamok köz, a tagállamokon belüli konvergencia kérdése. Ugyanis vannak olyan termelő gazdák, akik e, tejet állítanak elő, és tízszer annyi támogatást kapnak az első pillér alatt, mint mások. Hát ezt nekem senki sem mondja, hogy ez nem jelent piactorzítást a tagállamon belül, hiszen ugyanazon a piacon dolgoznak. És én azt gondolom, hogy pont ez az a, az igazságtalanság, amit el kell tüntetnünk a rendszerből, amilyen gyorsan csak lehet, és ezért az a hét év, amit a bizottság javasolt, azt gondolom, hogy észszerű, a német modell az bemutatta, hogy gyakorlatilag nagyon is észszerű az, hogy ezt megtegyük, hiszen itt az egyes gazdák között is eh, lehet eh, az igazságtalanságokat kiszűrni. A másik kérdés pedig a hátrányos helyzetű területekkel kapcsolatos jelentés két éve én készítettem el, és én azt gondolom, hogy az akkor kijelölt utat követnünk kellene. Van egy pont, amiről még eddig egyáltalán nem esett szó, ez pedig a bizottság által javasolt helyi akciós csoportok számára fizetendő e, szubvenciók, hogyha e, van egy nagyszerű projekt e, ezzel kapcsolatban, amit egyébként most én ezt teljes hülyeségnek tartom tulajdonképpen, hiszen azt gondolom, hogy ha a, ver, a bizottság pénzt ad ki ezekre, hogy valamiféle prémium kifizetések történjenek ezeken a területeken, hát ez, ez szerintem butaság. Tehát úgyhogy most egy kicsit az időmet is túlléptem, de köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pani poseł Ines, pani poseł Enes Garcia. Ines Garcia. No le había entendido, señor presidente. Bocsánatot kérek, elnök úr, a nevemet eh, nem hallottam, elnézést kérek. Eh, ne vegye ezt le az időmből, jó? Csak nem hallottam, mondja Eszter Garcia. Nos, először szerettem volna azt mondani, hogy egyetértek egyes képviselők véleményében, mint például Lajem úrral, aki azt mondja, hogy talán egy kicsit ambiciózusabb lehetne ez a javaslat. A reform célkitűzéseit ugyanis nem vitatjuk nyilvánvalóan. Másrésztről szeretem volna Kapula úrnak gratulálni, ugyanis nagyon fontos erőfeszítést tett, és megpróbálta a belső konvergencia hatásait enyhíteni, ugyanis a történelmi kritérium nyilván egy pillanat, adott pillanatban el fog tűnni. Minden esetre köszönöm erőfeszítését arra vonatkozóan, hogy egyfajta soft landing valósuljon meg. Ami a capping a felső határt illeti, ez tulajdonképpen egy annak, annak formája, hogy hátrányosan érintjük azokat a gazdákat, akik szövetkezetben működnek. Aztán a szociális kritérium figyelembevételének is örülök, ugyanis nagyobb nyugalmat biztosít a tagállamok számára, amelyek alkalmazzák a reformot, ugyanis az egységes támogatást így módon tudjuk enyhíteni. De nagyon sok eh, aggályom van a greeninggel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a jelentéstevő jól lehet rugalmasá teszi a greeninget, szerintem elfelejti egyes növények eh, mezőgazdaságra gyakorolt környezetvédelmi hatását figyelmen kívül hagyja, illetve figyelmen kívül hagyja a károsabb növényeket, mint például a dohány vagy a paradicsom. Azt gondolom, hogy a jelentéstevőnek meg kell határoznia, hogy mit ért hagyományos kultúra alatt, egyes országok, egyes európai régiók szempontjait figyelembe kell venni, aztán az állandó füves terület meghatározása egyes területeket kihagy, mint például Spanyolországban vannak olyan területek, amelyek rendkívüli ö, környezetvédelmi hatással rendelkeznek. Ne feledkezzünk el ezekről a hatalmas területekről, amelyek ö, nemzetközi szervezetek által is elismert ö, mez, ö, környezetvédelmi jelentőséggel bírnak. Azt gondolom, hogy pontosabb meghatározást kell alkalmazni a különböző természetes régiók számára, annak érdekében, hogy a definícióban mindenki lássa saját területét. Ö, ami pedig az aktív gazdát illeti, szerintem a bizottság javaslatát kell egyszerűsíteni, ez lenne a helyes út. Jól lehet, néhányan azt mondták, hogy akár még jobban is lehet pontosítani, ahogyan Kostinger eh, asszony mondta, azt kell támogatni, aki a földeken dolgozik, illetve aki állatot tenyészt. Ami az átcsoportosítást illeti, egyetértek azzal, de hogyha az elsőből második pillérbe csoportosítunk át, szerintem egyáltalán nem látok okot arra, hogy miért ne lehetne ez visszafelé is. Vagy mindenki, vagy senki. Nagyon komoly téma forog kockán, ez pedig az, hogy azok a gazdák, a fiatal gazdák, akik örököltek, tehát gazdaságokat megörököltek, és pontosan azért büntetjük őket, mert ez a pénz, amely a szövetkezetben való részvételből származik, hogyha van három testvér például, a szövetkezetben soha nem rendelkeznek majd 50%-os tulajdoni arányjal. Köszönöm szépen. Państwa, bo nie usłyszymy odpowiedzi od pana posła sprawozdawcy i od komisji. Nagyon szépen köszönöm. Még mindig a jelentéstevőt és a bizottságot is meg akarjuk hallgatni. Grazie, Presidente. Eh, credo che... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet mondanék Kapula Santos úrnak, de lenne még egy-két észrevételem. Először is a greening, a kizöldítés, úgy gondolom az ezzel kapcsolatos javaslatok nagyon kevés ambiciózusak, aztán az állandó kultúrák kérdés. Hát itt a citrus gyümölcsökről is kellene gondolnunk, aztán a felső határok. Ott a bizottság javaslata úgy gondolom, hogy észszerűbb. itt ugye nem csak a küszöbb értekek csökkentéséről van szó, aztán a konvergencia időszak, a hosszabb közelítési időszak a, a támogatások tekintetében. Ez is egy jó javaslat. Aztán én a helyi innovatív támogatásokat a LEADER keretében nem igazán támogattam. Dorfman kolléga is említette azt, hogy itt megint csak néhányan lesznek elégedettek, ez itt megint csak néhány erőforrás újból kiosztására van szó aztán. Szeretném felhívni a figyelmét a bizottságnak és az előadónak is arra, hogy a történelmi legelők esetében én a jelentésben Permanent Grasslandről, állandó gyepterületről beszéltem, most megjelent ez a történelmi legelő, úgy gondolom, hogy ez egy definíció, kapcsolatos probléma, tehát hogy itt hogyan határozzuk meg a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy két fogalmat használunk, de ugyanarra gondolunk. Itt legelőkről, gyepterületekről van szó, de itt világos definícióra van szükség. Nem lehet két rendeletben ugyanarról beszélni, de másképpen neveszik meg az adott területet. Ezt a bizottság figyelmébe is ajánlom, itt mindenképpen egyességre kell jutnunk. Köszönöm szépen. Egyetértünk abban, hogy mindannyian köszönetet mondunk az előadónak. Akkor következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést nem értettem a nevemet, vagy nem hallottam, de minden esetre betartom az időt a hozzászólásra. Először is nagyon köszönöm a jelentéstevőnek a jelentését, nagyon köszönöm a mi árnyék jelentéstevőnknek, Közlinger asszonynak is a munkáját. A második pillérrel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy főként, amit Közlinger asszony elmondott, ez a százszerzegig egyetértek. Három kérdésem lenne. Az egyik, szeretném tudni azt a jelentéstevőtől, hogy mit ért a egyéb gazdálkodók alatt. A másik mit ért a történelmi legelő területek alatt. A harmadik pedig, hogy hogy a bottom-up megközelítés alapján gyakorlatilag a polgárok fogják eldönteni azt, hogy egy azott területen milyen projekteket támogassunk. Hát én ezt a jövőben is a jó megközelítésnek tartom. Én azt gondolom, hogy a bizottság elképzelése a fölülről lefelé történő döntéshozás és építkezés, ez hibás. És azt gondolom, hogy az átfogó alapokban a nők már amúgy is figyelembevételre kerülnek. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne azért, hogy ott maradjanak a gazdák a vidéki területeken, nagyon hasznos lenne, hogyha a nők helyzetét külön figyelembe vennénk mezőgazdasági szempontból is. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen ezért a, ezt a rövid hozzászólót. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is persze Luis úr által elmondottakhoz csatlakozom, illetve már sok minden elhangzott a pontjaim közül. Azt gondolom, hogy nagyon is jó munkaalapot jelent az, amit a bizottság benyújtott, illetve ami most itt elhangzott, és amit Louis M. tett, azért már nagyon jó irányba mozdult el. Azt gondolom, hogy itt azért 58 millió euróról beszélünk, és ezért nagyon is ambiciózusnak kell lennünk, és hogyha mi azt szeretnénk, hogy tényleg az ökológiai irányba mozduljunk el, és az Európa 2020-as stratégiát támogatjuk, akkor ez a greenwashing hozzá, meg, hozzáállás, megközelítés nem elfogadható. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a teljes parlament támogassa ezeket a pontokat. A cappinggel kapcsolatban, vagyis a felső határok behúzásával kapcsolatban nagyon is hasznosnak tartom ezeket a témákat, és már most 75% a kollégáknak egyetért azzal, hogy a felső határokat, a keppinget igenis alkalmazni kell. Egyébként Louis a munkahely teremtésre már irá, utalt, és én szeretném, ha figyelembe vennénk azt, amikor kisebb gazdák összefognak, hogy ezeknek a jelentőségét vegyük figyelembe. Ahogy Louis elmondta, a negatív lista ez gondolom, hogy több tagállam számára megoldást jelenthet. A bürokrácia lebontása többször is elhangzott, és én azt mondom, hogy igen, kedves tagállamok, hát e, saját magatokon kezdjétek el ezeket a dolgokat, de plusz e, ellenőrzése nem lesz szükségünk. A Greening kapcsolatban az első pillérben kell E, zöldítenünk. A második pillérben már zöldítettünk, és hadd mondjam el azt, kedves parlamenti kollégák, hogy hajlandóak vagyunk arra, hogy a közvetlen kifizetéseket átalakítsuk. Ha nem tesszük ezt, akkor nem fogunk többséget kapni ezeknek a dolgoknak. És az a véleményem, hogyha jó szándékkal közelítjük meg ezeket a dolgokat, akkor sikerülni fog ezt a 7%-ot az ökológiai támogatott területekre megteremteni. Most persze tényleg végig kell gondolni azt, hogy hogy nem kellene inkább régiókban gondolkozni ezen a téren hogy ne aprózódjunk el. Én azt gondolom, hogy 10 hektár fölött kellene a greeninggel kezdeni, hiszen ennél kisebb területek azok kontraproduktívabbak lennének, hiszen Európában vannak területek, nagyon sok olyan terület van, ahol apróbbak a területek. De azt gondolom, hogy ez alatt ez kontraproduktív lenne, tehát 10 hektár fölött kellene kezdeni ezt a munkát. A a második pillérben nagyon fontos az, ahogy Paulsen asszony is elmondta, valósítsuk meg a, ezt a megközelítést, és tényleg nem kellene a greenwashing irányba elmenni, mert ez nem használna a gazdáinknak, és meg vagyok győződve arról, hogyha ezt nem teszünk, akkor el kell magyaráznunk előbb-utóbb a gazdáinknak, hogy miért kell, van kevesebb pénzünk, és ezért inkább beszéljünk világosan, mint sem, hogy itt össze-vissza, ide-oda magyarázatokat adunk. Köszönöm. Kérem röviden. Fajmen és Desz. Já bych chtěl uh, asi dvě poznámky. Především uh, Köszönöm szépen. Elnök úr, két észrevételem először és a felső határokkal kapcsolatban a cseh gazdák ellenzik a felső határok bevezetését alapvetően elvi szinten történelmi okokból ezt elutasítjuk, és történelmi okoknál fogva az Európai Unió legnagyobb gazdálkodási egysége üzemei vannak a cseh köztársaságban, és a, a, az ő nevükben is beszélek itt. Ez mind ugye azt mutatja, hogy a felsőhatárok bevezetése ellen vagyok, és éppen ezért ellenzem az erre vonatkozó javaslatokat az előadó részéről, hiszen a bizottsági javaslatot még szigorúbbá teszi az előadó. Aztán kérdezem azt is, hogy mit gondol a szövetkezetek kizárására. A cseh nyelvi változatban nem igazán világos az, hogy a szövetkezetekre vonatkoznak-e a felső határok, vagy sem, ezért szeretném meg kérni az előadót, hogy tisztázza ezt a kérdést. Jó lenne, hogyha egyfajta szabályozás eh, eh, szabályozná ezt a kérdést. Aztán nagyon röviden szeretnék szólni a fiatal mezőgazdákról, illetve a tevékenység beszüntetéséről. Úgy, úgy gondolom, hogy az előadó megfelelő megoldásokat javasol, különösen a gazdálkodás beszüntetésének esetében itt nagyon jó javaslatot olvasható. 65 éves korhatár és megfelel ugye a nyugdíjkorhatárnak, éppen ezért ez megfelelően lehetővé teszi azt, hogy a jövőbeni generációkra átruházhassák ez, ezen életkorban a gazdákat. Aztán Kanyelte asszonya is egyetértek, aki ugye a méltányosságra, igazságosságról beszélt, a támogatások elosztásának tekintetében, tehát Európa szerte a gazdák között igazságosan kellene elosztani a támogatásokat. Úgy gondolom, hogy az uniót valóban egy piacként kell látnunk, ahol a gazdák egymás között versengenek, és nagyon is hibás lenne, az hibás ebbes lenne, hogyha a tagállamok közti különbségeket tovább fenntartanánk, éppen ezért minden arra vonatkozó javaslatot támogatok, amely ez ellen fellépni, és így talán a végén sikerül megszabadulni ezen ellentétektől. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Egy szót én is szólnék a szövetkezetekkel kapcsolatban az új tagállamokban. Ugye különböző termelői szövetkezetek léteznek. Éppen ez, ez úgy gondolom, itt a, a fogalom meghatározásokból kiderül, hogy mi is az a szövetkezet. De szúré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr ugye a korlátozott felszállás időből kifolyólag nagyon tömör leszek. Köszönet Szántos úrnak, aki ezt a nehéz feladatot ellátja. Ha további vitapontok merülnek fel, hozzászólások, akkor ez nem kritikalú is, hanem azt jelenti, hogy a te javaslataidat szeretnénk még jobban, még jobbá tenni. Mivel rövid az időm, ezért csatlakoznék a frakcióm két árnyék előadója által elmondottakhoz, a Köztinger asszony és Mayret McGreen mert e, elmondott, elmondott sok mindent, amit támogatok a Lion úr, Dorfman úr, és sok olyat mondott, amelyel egyetértek, ezt nem kívánom megismételni. Tehát meg kellene próbálni azt, hogy ezeket a kizelődítés intézkedéseket a gyakorlatban megvalósíthatóvá tegyük, eh, még rugalmasabban alkalmazhatóvá kell tenni ezeket a tagállamokban. Tényleg életszerűen megvalósítható javaslatokra van szükség. Úgy gondolom, hogy a menürendszer, amelyet egyszer meg 90%-os támogatottsággal megszavaztunk, ehhez vissza kell térni. Csak azt tudom megismételni, amit Rodusz asszony elmondott, hogyha vannak olyan régiók, ahol már van 20%-os teljesítés megtörtént regionális szinten, akkor nem kell az egyes üzemektől is megkövetelni a 20%-at, hanem összességében kellene elismerni ezt. Tehát nincsenek értelme. Úgy gondolom, ugyanígy a 40%-ból 7% legyen ökológiai jelentőségi terület, úgy gondolom, mit is lehet felsőbb szinten ezt teljesíteni. Erről még beszélünk el részletesebben. Aztán a fel nem használt kizöldítési támogatások átcsoportosítása a második pillérben, ez úgy gondolom problematikus, mert ugye nem lehet előre látni, hogy mennyi pénz marad meg, ezért nagyon nehéz ezeket már előre betervezni, hogy ezt akkor hogyan költsük el, de akkor ezzel végre is értem a felszólásomnak, és betartottam a felszólási időt. Köszönöm szépen, mondja az elnök Klász asszony és aztán Harting képviselő. Dank. Köszönöm szépen. Kedves Kapula Santos kollégának nagyon köszönöm ezt a jelentést, de az egyszerű bürokrácia el kerülése. Hát én nem tudom, azt hiszem, hogy matematikát kell, hogy tanuljanak az egyetemen a gazdáink a jövőben, hogy ezt mindent értsenek. Tehát én nem érzem ezt egyszerűsítésnek. Itt nagyon sok minden csavart próbáltuk csavargatni, de úgy látom, hogy megpróbálunk ragaszkodni dolgokhoz, amik lehet, hogy el kellene tűnniük a rendszerből. Az ökológiai ö, támogatás. Tehát itt azt gondolom, hogy a támogatandó területekhez nincs szükség teljesen új számítási módszerre. Például nálunk Németországban vannak területek, amelyeket kivettünk a támogatott területek vonatkoztatási alapjából, hiszen minden egy, például, ha építenek egy utat, akkor azt nyilván ott kiveszik a termelésből, és e, itt gyakorlatilag az ökológiailag támogatandó területek kérdését e, talán lehetne úgy tekinteni, hogy ez még több kooperációs lehetőséget jelent a régiók számára, és talán az, amit a jövőben célkitűzésként lehetne a régiók elé állítani. A zöld területek, hagyományos területekkel kapcsolatban, ami elhangzott, ezeket támogatnám. És azt gondolom, hogy én nagyon örülök annak, hogy 2015-ig a bizottság eh, javasolta, hogy eh, ne tűzzünk ki elérendő célokat, a, illetve hogy akkor biofizikai feltételek alapján tegyük ezt. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję. Pani... Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Harting képviselő következik, majd Edward. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, borzasztó nagy munkát végez. A költségvetést szeretném megemlíteni, és egyetértenék azokkal a megjegyzésekkel, hogy meg kell nézni, hogy melyek a fő prioritásaink ebben a kontextusban. Néhány megjegyzésem lenne. Először is a közvetlen kifizetések újraelosztása. Szerintem itt hosszabb átmeneti időszakra van szükség. A jelentéstevő egyébként jó irányba halad, mert a közelítés szempontját vette figyelembe, és valóban egyensúlyra van szükség. Nagyon sokat beszéltünk a kisgazdákról, és kollégám szerette volna a nagy gazdaságokat is megemlíteni. Valóban szükség van az egyensúlyra, és az ír statisztikák eh, Jim által említett aggályokat említették, például a szarvasmarha, illetve a birkatenyésztés jövőjével kapcsolatban. Szerintem nagyon fontos megemlíteni, hogy minden egyes évnél 2009, 2010, 2011 fontos, hogy a deaktiválás ezekre külön-külön vonatkozik. Ami a kizöldítést illeti, azt hiszem, hogy a 70% a környezetvédelmi jelentőségű területeknél túl magas, de talán új meghatározásokat kellene alkalmazni a mezőgazdasági jelentőségű területeknél, mint például a nitrogén megkötés és a többi. Szerintem a bizottságnál tovább kell menni, jó irányba haladunk, és én is Egyetértek azzal, hogy a greeningnél menőre van szükség. Ami a fiatal gazdákat illeti, a tagállami rugalmasság a minősítési, képesítési kritériumok bevezetése, aztán pedig 35 ezer eurós kifizetés a gazdák számára. Szerintem hazámban konszolidációra lenne szükség, nem ugyanaz a helyzet minden országban. Hazámban ez gyakorlatilag lehetetlen, ez aktív gazdáknál. Szerintem az ön megközelítése jobb, mint a bizottságé, és azt hiszem, hogy olyan kritériumokat kell bevezetni, amelyek biztosítják a gazdáknak történő kifizetéseket, újraelosztás, illetve a megfelelő és elegendő adatrendelkezésre állása. Végezetül azt mondanám, hogy a jelentéstevő álláspontját üdvözlöm. A fenntarthatóság koncepciója ne csupán a környezetvédelmi intézkedésekben jelenjen meg, hanem egyfajta holisztikusabb megközelítésben, hosszú távú gazdasági és szociális megvalósíthatóság tekintetében, és ide pedig nyilván be kell venni a nők szerepét is. Marin Paulsennel egyetértek, pragmatikusak legyünk a bizottság javaslataival kapcsolatban, és a biodiverzitást megőrizni, valóban alulról felfelé irányuló megközelítésre van szükség, amit az Európai Unió irányít. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Eowworth úr következik, majd Adrand. I'm trying to achieve a balanced position in én szeretnék nagyon éles körülmények között is kiegyensúlyozott álláspontot elérni. Az igazságoság, a hatékonyság eh, szempontja nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy az előadó kiváló munkát végzett. Főleg, hogyha figyelme veszik, hogy nem ismerik a költségvetési számokat, nyilvánvalóan itt még csökkentésekre kell számítanunk, ez nagyon nehéz helyzetben kellett ezt a jelentést kidolgozni. A greeninggel kapcsolatban sok problémát látunk, és én is ezt a menürendszert támogatnám, ez rendkívül fontos, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítsunk. Nem igaz, hogy minden tagállam számára ugyanaz a megoldás lehet az üdvözítő, de az előadó tekintetében eh, támogatom azt, hogy, hogy csökkentsük a 30%-ra itt az elkülönítő forrásokat, de ez még nem elegendő, úgy gondolom. Vannak azok, ahol nagyon-nagyon komoly megszorításokra kell számolni, és itt, itt még nyilvánvalóan sok tennivaló van. Nem tudom igazából, hogy hogyan sikerülne 2011 és 2020 között általán kifizetést elérni, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz cél lesz, amit e, nehéz lesz elérni. Ami az aktív mezőgazdasági termelő meghatározását illeti, elmondanám, hogy ők képezik a mezőgazdaság és az élelmiszeripar gerincét, és ezek a javaslatok nagyon hátrányos hatással lehetnek a mezőgazdaság legproduktívabb ágára nézve, különösen az élelmiszeriparra, az élelmiszer gyártás termelése lehet ez komoly negatív következmények. Már most is láthatjuk, hogy túlzott, túlterhelés figyelhető meg, nagyon komoly tárgyalásokra van szükség még ezen a téren. Aztán a gazdálkodás rendszer a kisgazdák számára, illetve azok esetében, akik hosszú távra átadják a saját üzemeiket, területeiket, őket támogatnánk, hiszen így új fiatal gazdák léphetnének be a rendszerbe, tehát ez mindenképpen támogatandó. A 28-as szék, amely a fiatal gazdák számára ö, különböző bankaráncákat biztosítana a ez úgy gondolom, hogy ez is támogatandó, de ezt is még részleteiben meg kell vizsgálni. Aztán egy kérdés az előadóhoz. Nagyon érdekes javaslat, ugye itt a társfinanszírozásra nézve, hogy magánforrásokból is lehessen a társfinanszírozást biztosítani. Ez sok tagállam számára megoldást biztosíthatna, de itt is nagyon világos és szigorú szabályokra lenne szükség arra vonatkozó, hogy milyen források fogadhatók el itt, itt. Ezt nagyon alaposan meg kellene vizsgálni, mielőtt ezt engedélyezünk. És végül elnök úr, szeretnék én is az egyszerűsítésre utalni. Ugye már nagyon sokat beszéltünk a vita elején erről a témáról, és egyszerűen nem látom azt, hogy, hogy hogyan érnénk el ezekkel az intézkedésekkel. Ezt látok itt ö, sok javaslatot, de e-, egyfajta menürendszer ö, úgy gondolom, hogy jobb lenne. Mindenesetre ez egy jó kiindulási alap lehet, és hát várom a további fejleményeket. Köszönöm szépen! De úr. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman. I uh, had to miss... Köszönöm szépen, elnök úr. Én a vita elejéről lemaradtam, de a Twitteren keresztül szerencsére nyomon tudtam követni a megjegyzéseiket, ugyanis itt a teremben tartózkodik egy nagyon aktív holland újságíró. vannak olyanok, akik az opcionális menüt részesítik előnybe a greeningre, mások pedig nem. Szerintem jól tudják önök is, és frakcióm is egyetért ezzel, hogy szélesebb körülvé kell tenni a greeninget, és opcionális menüt kell alkalmazni. Megújuló energiák, klímaváltozás, és egyéb szempontok figyelembevételével. És most a zöldekre tekintek, ha a tagállamoknak megnövelt rugalmasságot biztosítunk, Másrésztről, és így módon lehet egyébként az álláspontokat közelíteni, tehát hogyha megnövelt rugalmasságot alkalmazunk, és ezt akarják egyébként a miniszterek is, én ezt nem hiszem el. Én európai parlamenti képviselő vagyok, európai keretet kell létrehoznunk, ha rugalmasságot biztosítunk, akkor viszont az elszámoltathatóságot is. Növelni kell és arra kötelezni a tagállamokat, hogy az opcióból, mondjuk a négy opcióból legalább hármat elfogadjanak és a bizottság pedig milyen célkitűzéseket fog elfogadni e, erre a helyzetre vonatkozóan. Én nem akarok greenwashingot, én nem akarom, hogy a tagállamok megtegyék azt, amit megtehetnek, ambíciókat akarok, de olyan ambíciókat, amelyek realisztikusak és megvalósíthatóakat. Hollandia esetében ez a jelenlegi greening nem megvalósítható. Hogyan akarjuk elérni ezeket a célkitűzéseket? És amit a bizottság tulajdonképpen mit biztosíthat számunkra hát egy szerződéses megközelítést, amit a struktúrális alapoknál már láttunk. Elnök úr, szerintem a véleménykülönbségeket úgy tudnánk áthidalni az opcionális menü és a nem opcionális menü között, hogyha nem csak a rugalmasságot növeljük, hanem az elszámoltathatóságot. És örülnék, hogyha elmondaná a bizottság, hogy mit gondol erről. Én politikai realista vagyok. Hogyha a tagállamok nagy része, a miniszterek nagy része az opcionális menüt támogatja, akkor nyilván oda fogunk menni, de ezt a zöldeknek és a bizottságnak is mondom, hogy akkor növeljük az elszámoltathatóságot, és egyéb esetben sehova nem jutunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Nikolászku képviselő következik, majd. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu raportorului, la rândul meu. Igen, én is nagyon köszönöm a jelentéstevőnek, főként a jó szándékot, amit mutatott az ügyben, hiszen igyekezett ebben az eszmecserében kiegyensúlyozott jelentést bemutatni, főként ami a közvetlen kifizetések mértékét illeti. Tehát akkor én most szeretném a bizottság javaslatát, a jelentéstevő javaslatával összehasonlítani, hiszen elhangzott, hogy minden, ami 70% alatt helyezkedik el, az egy harmaddal csökkenteni az eddigi lemaradását. De gyakorlatilag itt a jelentéstevő javaslata szerint 30%-át tudná behozni a én azt gondolom, hogyha itt úgy veszük, tehát hogyha 30%-ot veszünk, és mondjuk egy uborkát veszünk, mondjuk egy kigyóborkát, akkor annak a 30% az az egy harmada. Most nem értem, hogy mi az itt a pontos különbség a jelentéstevő és a bizottság javaslata között, hiszen itt gyakorlatilag itt nem is hozunk be semmit, hanem sőt csökkenti a javulást a tagállamok számára. A felső határokkal kapcsolatban, amelyek egyébként Romániában a 70%-át érintik a gazdaságoknak, ezt én ellenzem. Egyébként a társfinanszírozási javaslattal tulajdonképpen egyetértek, irányát tekintve azonban mértékét tekintve nem. Hogyha nem növeljük itt, nem csökkentjük a különbségeket, akkor nem lesz közös agrárpolitikánk a jövőben. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szalfalma úr következik, és ő az utolsó. First of all, many, many thanks to... Először is nagyon köszönöm Kapola Santos úrnak a kiváló munkáját, ugyanis gyakorlatilag lehetetlen feladatot teljesített, gyakorlatilag általánosságban elégedett vagyok, néhány dologra azonban felhívnám a figyelmet. A greening Szerintem jó a gazdáknak, hogyha több opció közül választhatnak, de elismételném, ami elhangzott, hogyha azt akarjuk, hogy az európai szinten egy értelmezhető politika legyen, akkor mindkét tényezőt kell növelnünk, tehát a rugalmasságot és az elszámoltathatóságot. Egyéb esetben semmi értelme. Ami a történelmi legelőket illeti, itt egészen pontosan meg kell határozni, hogy mit jelent ez nem tudunk ezzel kapcsolatban tovább lépni, hogyha nem tudjuk, hogy mit jelent ez. Problémát jelenthet ugyanis a környezetvédők számára is. Huszonkilences cikk. Nem láttam az eredeti szöveget, sem a módosítókat, hogy bármi tartalmaznának, a természeti korlátokról, vagy az éghajlati feltételekről, amelyek meghatározzák, hogy mennyi növényt lehet termeszteni, csak a földterületről beszélünk, ugyanakkor viszont jó lenne, hogyha a természeti korlátokról is beszélnénk, ugyanis Európa egyes területein, még ha van valakinek mondjuk valamennyivel több mint 20 hektáros területe, nem lehet háromféle növényt termeszteni azon a területen. Végezetül pedig, ami a fiatal gazdákat illeti, azt hiszem, hogy azokban a tagállamokban, amelyek a második pillér keretein belül támogatják a fiatal gazdákat, és vannak tagállamok, amelyek még az eredeti bizottsági javaslaton is túlmennek, ezen tagállamoknál szerintem valóban ez önkéntes rendszer kell legyen. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, most pedig a bizottság fog szót kapni. Sőt, még egy kérdés felmerül az átmeneti régiókkal kapcsolatban, tehát amelyek körülbelül az átlag GDP 75%-ával rendelkeznek. Ez a növekedés ö, elsősorban a nagyvárosi területeken valósult meg, azonban a vidéki területeken más a helyzet, és azt is figyelembe kell venni. Ha nem akarjuk korlátozni a vidéki területek növekedésének, fejlődésének lehetőségeit, ugyanis ezek a területek egyes régiókban jobban le vannak maradva, mint máshol. Most akkor a bizottságnak fogom megadni a szót. Pacseszka úr következik. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Et je tiens aussi à... Köszönöm szépen, elnök úr, és szívből köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, Kapula Santos úrnak. Nagyon részletes és nagyon átgondolt és mélyre menőek ezek a gondolatok. Külön köszönöm, hogy a legelő területek definícióján külön elgondolkozott, és én azt gondolom, hogy ezen még majd tovább fogunk dolgozni, hogy minnyájunk számára elfogadható megoldást találjunk. És egyébként nagyszerű az, hogy a bizottság is már nyíltnak mutatkozott, ami egy ö, ilyen szempontból egy tágabb értelmezést eh, tenne lehetővé, például, mint eh, Spanyolországban is alkalmazzák a, ezeket a hagyományos területeket. Például Svédországban és Skóciában is vannak már erre példák, hogy hogyan lehet ezeket a történelmi eh, legelő területeket figyelembe venni. Kapla Santos úr jelentésében vannak javaslatok a felső határokra nézve, ezeket majd meg fogjuk még vizsgálni, de ami nagyon fontos, az aktív gazdák területén, hogy kötelező elemeket is tartalmaz a jelentés, ebben mi egy kicsit visszafogottabbak voltunk. A, de igazából a kötelező elemeket, feltételeket mi üdvözöljük, de hogy ez hogyan történjen, azért erről még beszélnünk kellene. A tagállamok közötti konvergencia az egy rendkívül fontos téma, de maradjunk egyelőre annál, amit Kapola Santos úr jelentésében megfogalmazott, de egyébként feljegyeztem a többi hozzászólást is ezzel kapcsolatban. Itt a több éves pénzügyi kerettel függnek össze ezek a kérdések a tagállamokon belüli konvergencia a gazdák között. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a jelentés tervezetben a konvergencia ritmusát ö, megadjuk, ez még csökkenhetne, és ez valamivel alacsonyabb is lehetne, mint a mi javaslatunkban szerepelt volna. Most az egyes pillérek közötti rugalmassággal kapcsolatban nekünk az a véleményünk, hogy az első pillérben kellene a nagyobb forrásokat meghagyni, annak érdekében, hogy az olyan lépések, mint például a greening, megfelelő forrásokkal rendelkezzen. Még egy dolog. Gondoskodni kellene arról, hogy a transferek évről évre változhassanak, mert ez egyébként a vidéki térség fejle, fejlődése, fejlesztése terén különben problémát okozhatna. Egyébként azt gondolom, hogy a greening, ami egy központi témát jelent a jelentésben, illetve a mi javaslatunkban is. Hadd térjek ki arra, hogy mi a menü, tehát az étlapszerű kiválogatás témájával nem értünk egyet. Tehát Szeretnék azért itt utalni arra, hogy hogyha az étlapszerű válogatós megközelítést választjuk, akkor nem lesz lehetőségünk arra, hogy az egyenlő bánásmód és a diszkrimináció elkerülésének az elvét alkalmazzuk, ami a régiók és az egyes tagállamok között is fennállna. Ezen túlmenően arra sem lenne lehetőségünk, hogyha emellett döntünk, hogy azt a megközelítést alkalmazzuk, amit egyébként szeretnénk, hogy ekvivalencia legyen az ö, környezetvédelmi és a greening lépések között. Hogyha ugyanis ez ilyen étlapszerűen fog zajlani, akkor ez nem lesz a gyakorlatban már biztosítható. A greening, tehát itt egy opciót jelentene ezen. Most itt nem szeretnék ismétlésekbe bocsátkozni, mert már tegnap is elhangzott, és ez a dolog Lavia úr jelentésével kapcsolatban elmondtam, és ugyanez érvényes erre is. Tehát itt nagyon fontos, hogy koherenciát teremtsünk a két jelentés között. Én minden esetre tehát ellenzem azt, hogy ez csupán opció maradjon. Ez a kérdés. A diversifikációval kapcsolatban, ami elhangzott, illetve jelentésben szerepel, mi támogatjuk, hogy a területek minimális számát szabályozzuk, és mi egyébként nyitottak voltunk abban az irányban, hogy ökológiai értéket képviselő területeket, zónákat alakítsunk ki. Persze ezeknek a kritériumait még szabályoznunk kell majd. De egyébként azt gondoljuk, hogy nem teljesen jogos az, hogyha bizonyos területeket jelölünk ki, amelyek bizonyos értékek alatt kivonhatóak a termelésből. Tehát, tehát ezeknek a területeknek valami különleges ökológiai érdekhez kell fűződniük. De azt gondolom, hogy már most léteznek kivételek, a kis gazdák ezek a kivételek. A rendkívüli kifizetésekkel kapcsolatban, pedig elnök úr, hogyha megengedi, a vidékfejlesztéssel kapcsolatban Pléba úrnak adnám meg a szót, aki ezzel a jelentéssel kapcsolatban tenni meg megjegyzéseit. Direktor Pleva, bardzo Thank you, uh, chairman. Pleva igazgató öné a szó. Először is, hát fejezzem ki köszönetemet az előadó felé Kapolás Szántos úrnak szeretnék köszönetet mondani azért a nem kis munkáját, amelyet a vidékfejlesztési jelentésében végzett. A bizottság úgy gondolja, hogy ez egy jó kiinduló pontja az ezt követő vitáknak. Itt ugye a vidéki területek különböző kívásait sorolja fel az előadó, és a bizottság javaslatait sokan támogatja, máshol sok módosítót is javasol, és e módosítóknak egy kis részére szeretnék most kitérni. Először is a vidékfejlesztési politika célkitűzéseire vonatkozó egyik módosítót ragadnám ki. Itt ugye arra van szó, hogy az erdészetet, az erdőket is a versenyképességi kritérium keretében konkrétan meg kellene nevezni. Az erdészeti ágazat hozzájárul ahhoz, hogy a vidéki területek gazdasága kiegyensúlyozottabb legyen, és a rendelt tervezet is ezt a felfogást tükrözi, ami a prioritásokat illeti. És hát az intézkedések között is megjelenik ez a kérdés. Ez alapján úgy gondoljuk mi, hogy hogy a bizottsági javaslat megfőképpen támogatná az erdészetet, de a bizottság nem említi az erdőket a szakpolitika három alapvető célkütözések között, ugyanis a szerződés formálisan, hivatalosan nem ruház fel minket jogalkotási mandátummal, hogy uniós szinten szabályozzuk az erdészetet. Ami a környezetvédelmi intézkedéseket illeti, jól látni azt, hogy a mezőgazdasági szakbizottság nagyon szorosan figyelemmel követi azt, hogy a környezetvédelmi kívásokat ma és a jövőben hogyan lehetne e területen is leküzdeni. Ugye itt arra van szó, hogy kötelezően 30%-os minimális előirányzat finanszírozza az agrárkörnyezetvédelmi intézkedéseket de e, a bizottság ezt nem kívánja törvényes kötelezettségé tenni, hiszen a vidékfejlesztési programok esetében a stratégiai programozás a legfontosabb. 2013 után eredményközpontová fogjuk tenni ezt a fajta a programozás nem a kiadások, hanem az eredmények állnak majd 2014-től a programozás középpontják. Aztán környezetvédelmi pontok közül az előadó ugye beszélt az öntözésről, az öntözési beledezésekről. A bizottság egyetért azzal, hogy az öntözés tekintetében a jelenlegi szövegjavaslatot még nem ártana javítani. Itt a régi és új tagállamok között egyetértés uralkodik. A bizottság ezt meg is kívánja tenni, méghozzá konkrét jogi intézkedéseket, rendelkezéseket kíván a vonatkozó jogalkotási aktusban és a delegált aktusokban is megfogalmazni. Aztán a jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területekről is szólnék néhány szót. A bizottság nem ért egyet a parlament jelentős tervezetével, arra vonatkozóan, hogy hogyan kerüljenek a természeti hátrányokkal rendelkező területek támogatása, Ugye itt az intézkedések célkitűzéseit 2005-ben megváltoztattuk, és nem látjuk azt, hogy, hogy ezek a az előadó által javasolt módszerek hogyan szolgálnak ezt, és miért kellene egy átmeneti rendszert bevezetni, amelyek, eh, amely rendszer a biofizikai referencia kritériumokon alapulna, ezeket ugye a tagállamok határoznák meg. Aztán a biofizikai referencia kritériumok a finom hangolás után 2000 15-ös az új rendszerben alkalmazni kívánná az előadó. Ezt úgy gondoljuk, nem oldaná meg a gazdák közötti diszkrimináció problémáját, azért, mert ugye jelenleg különböző rendszerek kerülnek alkalmazásra. Aztán a bizottság a tagállamokat eh, először most eh, kívánja felhívni arra, hogy módosításokat foganatosítsanak, majd néhány év múlva ez felülvizsgálatra kerülne. Most a magasabb társfinanszírozási rátákról is beszélnék. Ugye az előadó magasabb maximális társfinanszírozási rátáról e, ír szövegében az agrár környezetvédelmi intézkedések tetintetében. Nyilvánvalóan bizonyos intézkedések esetében ez indokolt lehet, a bizottság egyfajta logika alapján ragadott ki bizonyos intézkedéseket, például a tudásátadás mi alapvető fontosságúnak tartjuk, annak érdekében, hogy megfelelő fidékfejlesztési szakpolitikát tudjuk megvalósítani. Én úgy gondolom, határozottan úgy gondolom, hogy a magasabb társfinanszírozási rátát valóban csak bizonyos konkrét intézkedésekre kellene korlátozni. Ez nem csak az egyszerűsítés kedvéért, hanem Azért is, mert a társfinanszírozás megnövelése a, az intézkedésre fordított össztámogatás összegét csökkenthetni. Aztán a líderrel kapcsolatos problémák. A líder megközelítés jelenlegi megközelítését a, a többi strukturális alapra is kiterjesztenénk a következő programozási időszakban. ez már is a siker jele, tehát a líder sikeres volt, éppen ez a valamennyi struktúrás alapra vonatkozó közös rendelkezés alatt kerül majd szabályozásra. Ez egy bottom-up felülről lefelé irányuló megközelítés, amelyet a líder esetében alkalmaztunk, erre többen is kitértek. Ezt nem kérdejelezzük meg, ezt a rendszert, és a helyi akciócsoportok lesznek a jövőben is felelősek azért, hogy a helyi fejlesztési stratégiát kidolgozzák. Elnök úr, én csak a témák egy részét érintettem, de remélem, hogy ebből is látszik, hogy a bizottság nagyon komolyan veszi a szakbizottság munkáját, ami a vidékfejlesztési szakpolitika kidolgozását illeti, és hát várjuk, hogy a jövőben is békésen együtt tudjunk működni a kérdésben az Európai Parlamenttel. Köszönöm szépen a figyelmüket! feltételezem, hogy az Európai Bizottság ott az Európai Parlament Agribizottsága nagyon komolyan közelítette meg, ezért nagyon örülünk, hogy ilyen gyümölcsöző az együttműködésünk, és nagyon konkrét eredményekkel jár. Ez majd a jelentéstevő kapja meg most a szót. Nagyon köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Szeret, szeretnék köszönetet mondani a kollégák konstruktív hozzáállásához. Természetesen elfogadom a kritikákat, és igyekszem majd ezekkel foglalkozni. Vannak olyan kérdések, amelyeknél úgy látom, hogy ezek csak a pontosítás hiányában merültek fel. Nikolescu kollégának szeretnék válaszolni először is a társfinanszírozással kapcsolatban. Nikolescu úr azt mondta, hogy újraelosztás tekintetében a javaslatom megegyezik a bizottság javaslatával, ez nem igaz. A bizottság 90%-os konvergenciát javasol, én pedig 100%-os konvergenciát az Európai Uniós átlag tekintetében Romi, Románia, Románia esetében ez 400 millió eurós pluszt jelent. Tehát Románia esetében a pénzügyi csomag 400 millió eurós megnövelését jelenti az első pillérben, ebből is láthatja, hogy mennyire különbözőek a javaslatok. És ezért ezt adnám válaszul azoknak, akik úgy gondolják, hogy az Európai Bizottság javaslatához túlságosan közel állnak a javaslataim, ugyanis, mint láthatják, nagyon nagy különbségek vannak. Van egy téma, amiről nagyon sokat beszéltünk, ez az egyszerűsítés. Azt javaslom, hogy jelentésemben keressenek egy olyan intézkedést, ami bonyolultabb, mint a bizottságé. Azt gondolom, hogy nem fognak ilyet találni, csak ezt a példát tudom említeni, például a greening esetében ezt csak több mint 20 hektáros gazdaságokra alkalmazzák, így módon az európai gazdák 70-80 százalékát zárom ki abból, hogy ezt a bürokratikus követelményt teljesítsék. Tehát számos olyan intézkedés van, amelyek jelentős egyszerűsítést jelentenek. Például a szerkezetátalakítás vagy a tevékenység megszüntetésére vonatkozó támogatás, itt egy egyetlen egységes kifizetést alkalmazunk, tehát öt egymás követő éven keresztül öt különböző bürokratikus lépés szüntetünk meg. Én a jelentésemben egyébként egyetlen olyan javaslatot sem találtam, amely bürokratikusabb, mint a bizottság javaslata. Vannak persze vitatott kérdések, és azt láttam, hogy néhányan egyetértenek azzal a javaslattal, amely a tevékenység beszüntetésére vonatkozik. Én nem biztatom, hogy a mezőgazdasági tevékenységet hagyják el, hanem azok a gazdák, akik 65 évet betöltötték, és ez a nyugdíjkorhatár, kaphassanak egy ilyen plusz lendületet arra, hogy nyugdíjba vonulhassanak, és így módon átadják helyüket a fiatal gazdáknak. Így módon tehát a mezőgazdasági egységek szerkezet átalakítását megvalósíthatjuk. Nagyon sok kis gazdaság működik, de egy fiatalabb gazda esetében méltóbb körülményeket biztosíthatunk a fiatal gazdák számára ugyanezeken a gazdaságokon és így módon pedig egy gazdaságilag megvalósítható, gazdaságilag eredményes gazdaság jöhet létre. Azt gondolom, hogy ezt önkéntes megközelítés alapján kell megvalósítani. Vannak olyan országok ugyanis, ahol a tulajdonosi viszonyok mások, ezért nincs szükség erre az intézkedésre. Aztán, ami a menükérdést illeti. Az elmúlt hónapokban nagyon sok vitát folytattam a kollégákkal pontosan erről, és egy választ is szeretnék erre adni. Tisztában vagyok azzal az állásponttal, amit már nem lehet tovább csökkenteni. Arra törekedtem, hogy a környezetvédelmi tanúsítás kérdését vezessem, ez gyakorlatilag ugyanaz, mint a menő csak egy közösségi keretrendszerben valósul meg. Úgy gondolom, hogy így módon, és az Európai Bizottság egyébként el tudja fogadni a tanúsítvány kérdését, ez valamilyen mondon, módon reagál a menü kérdésre, viszont nem kell bevezetni a menüt, mint olyat. Egyéb esetben ez egy végtelen vita lenne, hiszen a három bizottság által javasolt intézkedés esetében a vita gyakorlatilag végtelenségig lehetne folytatni, akár 20 különböző alternatív intézkedést is tudok mondani, amit ehelyett lehet alkalmazni. Azt gondolom, hogy egy észszerű keretrendszert biztosíthatunk, azzal adva választ a kérdésre. Ami a menő esetét illeti, ha a bizottság álláspontjához ragaszkodik, akkor csak akkor tudjuk érvényesíteni ezt a pontot, ha a tanács egyhangú döntést hoz. És így a menü szerepel majd az első pillér greeningjében. Szerintem legyünk realisták, pragmatikusak, és alapozzunk egy lehetséges kompromisszumra. Szerintem ezt ne keverjük össze azzal, hogy megadjuk magunkat a bizottságnak. Nagyra értékelem Bové úr megjegyzéseit a vetésforgó rendszerével kapcsolatban. Nem kell agronómusnak lenni ahhoz, hogy tudja valaki, hogy a vetésforgó egy sokkal jobb környezetvédelmi megoldás, mint a termények diverzifikálása. Azonban nagyon nehezen ellenőrizhető. Ugyanis azt ellenőrizni műholdas rendszerrel, hogy egy gazdaságon két vagy három növényt termesztenek, e, az könnyű, de az, hogy most egy gazdaságon a különböző években hol mit termesztenek, szerintem azt lehetetlen ellenőrizni. Úgyhogy nem arról van szó, hogy a vetésforgóval nem értek egyet, hanem gyakorlatban egyszerűen lehetetlen ellenőrizni. És ha van egy olyan mechanizmus, ami egyszerűbb módon megvalósítható, akkor legyünk koherensek. Hát egyszerűsítést akarunk. Ha valaki ezt a megoldást javasolja, én magam egyébként természetesen a szívesen elfogadom, és a diverzifikálást a vetésforgóval fogom helyettesíteni. Szeretném Jégel asszonynak és Kostinger asszonynak a következőket elmondani, illetve pontosítani más földkezelők helyzetének pontosításával. Ami az erdőgazdálkodási csomagot illeti, felvetettem azt a helyzetet, hogy ahogy saját hazámban egyébként történik, az erdők 10%-a közösségi erdő, tehát nem állami, nem magánerdő, és a helyi közösségeken múlik az azokkal való gazdálkodás. Így módon más földkezelők felé is megnyílik az út, és mi pedig azt akarjuk garantálni, hogy egy szélesebb körű választ adhassunk azok helyzetére, akik az erdőket kezelik, akik az erdőkkel gazdálkodnak. Ezt a meghatározást nyilván pontosítani kell. Danten úr is hozzászólt, de már nem emlékszem egészen pontosan, hogy hol is volt. Nézem a jegyzeteimet, elnézésüket kérem. Tehát a legelő használatának időtartamára vonatkozóan, illetve a vízügyi keret szabályozás tekintetében. Emlékeztetnék arra, hogy 30%-ot állapítottunk meg, 30%-os költségvetést a agroökológiai intézkedésekre, illetve a keretirányelvre, hogy ezeket egyenlő módon lehessen alkalmazni minden tagállamban. Van egy állandó kritika, tehát, hogy a nők szerepét kifelejtettem a jelentésből, illetve hogy konkrét intézkedéseket szabjunk rájuk. Nyilván nagyon szívesen együttműködök önökkel, hogy ezt a hiányosságot áthidaljuk. Valóban elismerem ezt a hiányosságot, nagyon sok kérdés merült még fel, de lesz időnk majd arra, hogy folytassuk a vitát. Meg vagyok győződve arról, hogyha nincs meg az a konstruktív szellemiség, amit ma hogyha megvan az a konstruktív szellemiség, amit ma tapasztalhattunk, akkor egészen biztos vagyok abban, hogy itt az Agri Bizottságban jó eredményeket érhetünk el, és nem csupán itt, hanem az Európai Parlament is hatékony álláspontot képviselhet majd és a tanács és a bizottság előtt pedig egy jelentős többségi állásponttal jelenhetünk meg. Azon fogok dolgozni, hogy a parlament álláspontja erős álláspont legyen, és segíthet ez majd abban, hogy egy jobb kapot alakítsunk az Európa, Európa számára. Köszönöm szépen, nagyon intenzív munkát végeztünk, nagyon köszönöm a vitát önöknek. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a jelentéstevőnek természetesen. Ne felejtsük el, hogy a kap reformját valamilyen módon regionalizálni kell, és a különböző tagállamoknál különböző szerepe van. Nyilván nem fogunk mindenben megállapodni Brüsszelben, a régióknak és a tagállamoknak is jelentős szerepük van. Nagyon köszönöm. Tehát akkor a módosításokat július 9-ig kell beterjeszteni déli 12 óráig. Köszönöm szépen, és köszönöm a tolmácsok munkáját, mondja az elnök úr kedvesen.